So, um, welcome back. We start. Üdvözlöm kollégákat. A napirendi pont 9. napirend 9. pontjával folytatjuk a munkát, mégpedig a ö, 2000 per 78-as irányel végrehajtásáról szóló jelentéssel. Első eszmecsere Kósa kollégánk jelentésével kapcsolatban, és a koordinátorok ezt a saját kezdeményezésű jelentést november 1-i ülésükön döntötték el. A LIBE bizottság fog ehhez véleményt készíteni. Már is adom Kósa úrnak a szót. Köszönöm a szót, elnök asszony. Kedves kollégák! Úgy gondolom, hogy ez a dosszié nagyon fontos témáról szól. Amikor a diszkriminációról beszélünk, a diszkrimináció ellenes küzdelemről, akkor az emberek Európában azok gondolják, hogy az élet minden területén védve vannak. De tudjuk, hogy ez nem igaz. Ez az irányelv csak, azzal, csak a foglalkoztatás területével kapcsolatos. Ezért fontos, hogy a most az Európai Parlament részéről jól megvizsgáljuk, hogy hogyan hajtják végre ezt az irányelvet, hogyan hajtják végre az államok, a tagállamok ezt az irányelvet. Ezt 2000-ben fogadták el, ez egy általános keretet hoz létre, hogy a foglalkoztatás, a munkavégzés, előmenetel, szakképzés, foglalkoztatás és munkakörülmények, vagy a szervezet tagsága kérdésében ne legyen semmilyen megkülönböztetés, se vallási, hovatartozással kapcsolatban se meggyőződés se fogyatékossággal életkorral szexuális beálltottsággal kapcsolatban. ez a mai nap úgy gondolom egy nagy kihvás lesz számunkra. ez az irányelv úgy gondolom hogy amikor megnézzük és elővesszük hogy hogyan hajtják végre önmagában a szöveg nem, eléges, nem elégséges ahhoz hanem fontos, hogy a gyakorlatot, a tapasztalatokat, a tagállamok látogatása véget lássuk, hogy hogyan is lehet küzdeni a diszkrimináció ellen. Ezeket mind bele kell venni ebbe a jelentésbe. Ezért döntöttem úgy, hogy ebbe a jelentésbe beépítek három fontos kérdéskört. Az első az európai alapszerződéssel kapcsolatos különböző cikkelyek beéptettem hivatkozás alapul az alapjogi karta a második ugyanúgy beéptettem öt cikkelyt és a harmadik a tizenegy különböző európai brósági téletre is van hivatkozás. úgy gondolom hogy ezek a brósági téletek nagyon fontosak ahhoz hogy megértsük hogyan használják ma ezt az irányelvet. miért fontos mert sajnos még nem áll rendelkezésünkre ma mély elemzés hogy hogyan és hajtották végre ezt a twelve év alatt. ezért szükséges kiemelnem hogy az irányelv nineteen pontja szerint csak 5 éves felülvizsgálatról van szó 5 évente van a felülvizsgálat. úgy gondolom hogy ennek komolyabb és rendszeresebb ellenőrzésre van szükség emlékeztetni szeretném önöket hogy ez az öt éves felülvizsgálat következő ideje az most ősszel esedékes akkora várható hogy az európai bizottság ö, csináljon egy értékelést. szeretném hangsúlyozni hogy van egy hivatkozási pont a jelentés tervezet thirteen pontjában egy pilot projektet javasol és a mai információm hogy öt politikai nem négy politikai frakcióból részéről öt európai parlamenti képviselő javasolt egy pilotprojektet az antidiszkrimináció ellenes ellenőrző hálózat kiépítéséről és a foglalkoztatási és szociális bizottság koordinátora, koordinátorai támogatták. úgy gondolom hogy mind a kettő összefüggés nagyon fontos. végül megemltem amint azt több mint háromnegyed éve tudva lévő, hogy folyamatosan trilógus ülések vannak, a, a kohéziós alapokról ö, szóló megbeszélésen, ahol is beépítettük a 14. az ex-ante előfeltételeket is, és fontos, hogy ezekre is odafigyeljünk. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés kiindulási pontja a jó, alap, jó alapot fog adni. És bízom benne, hogy a kollégák módosító javaslataikkal ezt javítani fogják. Ismernek engem, a munkámat, mindig kompromisszumra törekszem, és biztos leszek benne, vagyok benne, hogy egy mindenkinek megfelelő, minden kérdésre választ adó, előremutató és az Európai Bizottság számára feladatokat leíró jelentéstervezetet készítünk el. Várom a kollégák hozzászólásait, javaslatait. Köszönöm. Now I will give the floor to the rapporteur. Akkor most megadom az árnyék jelentéstevőknek a szót. Kiveti asszony kapja meg először. Și eu consider că um, această... Uh, elnök asszony, köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy ez a téma rendkívül nagy fontosságú. Ez a jelentés véleményem szerint igen fontos kérdéseket tárgyal, amelyeket valóban nagyon fontos megtárgyalni. Már csak a címmel kezdeném, amely az egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozása. Én úgy gondolom, hogy igazából itt nem általános keretről van szó, mivel csak a diszkrimináció egyes eseteire utal, amelyek felmerülhetnek a munkaerőpiacon, és amelyek hatással lehetnek a munkavállalókra, hogy azt jelentéstevő úr is elmondta. Úgy gondolom, és valószínűleg nem vagyok ezzel a véleményemmel egyedül, hogy az Európai Unión belül egy olyan általános irányelvre van szükségünk, amely a diszkrimináció minden fajtáját lefedi. És ide kell sorolni a nemi alapon történő, etnikai alapon történő megkülönböztetést is, ugyanis csak ilyen módon leszünk majd képesek a munkahelyen felmerülő diszkrimináció ellen harcolni. Soha nem csak egyfajta, egy típusú diszkriminációt tapasztalunk, hiszen lehet, hogy a diszkrimináció áldozata egy fiatal cigány származású nő, aki éppen munkát keres és nem kap. Tehát van úgy, hogy összeadódnak a különböző fajtájú diszkriminációk. Hogyha lenne egy általános, valódi általános keret, akkor a diszkrimináció áldozatait sokkal jobban tudnánk segíteni. Ha ez nem valósul meg, akkor nem fogunk tudni megfelelni a, ö, annak a kötelezettségünknek, hogy az áldozatokat segítsük jogérvényestésben. Kósa úr a jelentésben bizonyos problémákra helyezi a hangsúlyt, ahogy ő is elmondta. Én a módosítóimon keresztül szeretném majd arra helyezni a hangsúlyt, hogy említsük meg a kor alapján történő megkülönböztetést, a fiatalok elleni diszkriminációt, illetve azt a fajta megkülönböztetést is, amely az 50-55 éven felülieket érinti, amikor munkahelyet szeretnének váltani, vagy új készségeket szeretnének elsajátítani, és ennek során problémákba ütköznek. Szeretném a fogyatékosság definíciójával kapcsolatos problémát is megemlíteni, nincsen megfelelő definíciója ennek. A legkomolyabb definíció, amelyet, amelyet ismerünk, az igazából nem, is, nem, nem elég ismert. Aztán az adatvédelemről. Például 20 évvel ezelőtt Romániában nagyon sok csecsemőt megfertőztek HIV vírussal. Ezek a gyerekek felnőttek, és nem szeretnék, hogyha mások tudnák róluk, hogy fertőzöttek. Az ilyesfajta fogyatékosság, illetve megkülönböztetés ellen is meg kell próbálnunk küzdeni a munkaerőpiacon is. Aztán voltak bizonyos, vannak bizonyos ügyek, amelyeket a jelentés konkrétan megemlít, például az Emberi Jogi Bíróság elé került ügyek, amelyekkel kapcsolatban születtek ítéletek. Ezek az ítéletek világosan megmutatják, hogy ezt az irányelvet módosítani kell, annak érdekében, hogy koherensebb megvalósítást, meg, végrehajtást tudjunk elérni. Módosítókat be fogom nyújtani, és remélem, hogy továbbra is jó együttműködésben tudunk együtt dolgozni a jelentéstevővel. Köszönöm. Thank you. Sirio Vir. Köszönöm szépen. Sirio Vir, átadom a szót. Tänan proua esinaine, me ei leidnud kohe õiget mikrofoni ülesse Köszönöm szépen a szót. Nem fogok olyan hosszasan időzni a témánál, mint az előttem szóló, mert úgy gondolom, hogy mindent nem kezelhet egyetlen irányelv. A fogyatékkal élők helyzete, illetve a diszkrimináció, a különböző ismérvek alapján ezek különböző jelenségek és hogyha egyetlen irányelvben igyekszünk őket mind kezelni, lehet, hogy ennek nem lesz igazán jó az eredménye. Először is köszönöm szépen a jelentés készítőjének az elvégzett jó munkát, és a szöveg tervezetét elolvasva azt látom, hogy nagyon alapos és jó megfogalmazást kapott ez a szöveg a munkahelyén. Megkülönböztetés, illetve a szolidaritás, a szociális egyensúly veszélyeztetése. Nagyon fontos az egyenlő bánásmód. És hogy valóban javuljon a helyzet, ahhoz egy általános egyetemes megközelítésre van szükség. És egy egységes megközelítés nem teszi lehetővé, hogy különbözőképpen értelmezzük illetve alkalmazzuk a rendelkezéseket. Mert a bírósági ügyek is ilyen eseteket dolgoztak fel a jelentés készítője, illetve a szocialista frakció szóvivője már utalt erre, hogy a tagállamok körében egyrészt zavaros értelmezéshez vezet ez, mert legalább 40 különböző módon értelmezik az irányelv rendelkezéseit. Tehát úgy gondolom, hogy rendkívül üdvözlendő ez a jelentés tervezet, és talán még helyenként fejleszthető is. Köszönöm. Thank you, Siri, for your contribution. Elnök, köszönöm, Siri. A hozzászólást Elizabeth Schröder. Először is köszönöm szépen jelentéstevő úr munkáját. Érdekesnek tartom, hogy megemlítette a bírósági ítéleteket és azt, hogy ezek eh, javították a, az irányelvet. Valóban ilyen módon voltak hatással, és egy sor következtetést le lehet ebből vonni, eh, amikor jelenleg elolvassuk a jelentéstervezetet. Tudom, hogy nagyon kevés ideje volt a jelentéstevőnek, és biztos nem tudott annyit írni, amennyit szeretett volna, de nyilván ami még hiányzik, azt majd ki tudjuk egészíteni Egyetértek azzal a véleménnyel, kollégáim részéről kifejezett véleménnyel, hogy mindenféle fajta diszkriminációt meg kell említenünk ebben a jelentésben, ez fontos, és meg kell mondanom, hogy én még ennél is tovább szeretnék menni, mégpedig szeretném megnézni, hogy az egyes tagállamok hogy hajtották végre a az irányelve, hiszen a bizottság felé ez egy, ez egy olyan jelentés, amely pontosan azt kell, hogy a bizottság felé jelezze, hogy milyen munkát végeztünk, és a következtetések során azt is el kell érnünk, hogy a bizottság tegyen arról, hogy azokban az országokban, ahol az európai jogszabályokat nem tartják be, ott a helyzet változom, meg, hisz az európai polgárok helyzetének megjavítása feladatunk, illetve az, hogy a már meglévő jogi eszközöket igenis használjuk ki, és hajtsuk végre az érvényes rendelkezéseket. Úgy gondolom tehát, hogy ez a jelentés jó kiindulási alapot jelent, és közös munkával, saját tapasztalataink belefoglalásával még jobban tudjuk majd kezelni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, most akkor Lindholm asszonynak adom meg a szót a bizottság nevében. Thank you, Madam Chair. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is üdvözöljük az Európai Parlament folyamatos támogatását az irányelv mögött, és a többi kezdeményezésünk mögött is a bizottság jelentése az irányelv alkalmazásáról évvégéig esedékes, és szeretnék arra rávilágítani, hogy ez egy közös jelentés erről az irányelvről, illetve a fai egyenlőség 2043 per EK jelű irányelvről, és mind a kettőről beszámol majd. Tehát ezek a jelentések azt tárgyalják, hogy hogy zajlott le a végrehajtás, illetve milyen tapasztalatokhoz vezetett. És pontosan ez a kitűzött célja a jelentésnek, az alkalmazás, esetleges kiskapuk, illetve a tagállami legjobb gyakorlatok állnak a figyelmünk középpontjában, és szeretném aláhúzni, hogy valamennyi tagállam átültette a nemzeti jogba az irányelvet, és szigorúan, folyamatosan nyomon követjük az alkalmazást. Ami pedig a fogyatékossággal kapcsolatos rendelkezéseket illeti, szeretném megjegyezni, hogy nemrégében az Európai Bíróság a Ring kontra Velgye ügyben C 335 per 11-es rendelet idén áprilisból, illetve a bíróság ítélete áprilisi, és gyógyíthatatlan vagy gyógyítható krónikus betegségek esetét rendezi ezzel a bíróság. És az az apróság, amit szeretnék hozzátenni. A jelentés 15. pontjára utalnék, amely a tagállamokat, illetve a bizottságot arra kérő, hogy a 2008-as horizontális javaslatot vegye fontolóra. A bizottság mindig is kiállt a javaslata mögött, tulajdonképpen a tagállamokon múlik, hogy következtetése jussanak ez ügyben. Elnök, köszönöm szépen, és végül a jelentéstevő. Köszönöm. Köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat. Nagyon érdeklődve hallgattam a hozzászólásokat. Pár dolgot azért szeretnék konkrétan rávilágítani ezekre a dolgokra a szociális, eh, szocialista jelentéstevő említette, hogy az életkor szerinti megkülönböztetés, hogy mindig problémás. Én úgy gondolom, hogy nem. A bírósági eseti jog területén pont ez a terület, ahol a legjobban ki van építve, ki van elemezve. Éppen a többi terület az, ahol kevésbé van kiépítve. Ezért kell erre nagyobb hangsúlyt fektetni hogy egységesen kezeljék ezeket a területeket. a másik amit hallottam az pedig a fogyatékosság definíciója. itt felhívom a figyelmet a jelentéstervezet 12 es pontjára ami erről szól az európai bíróság konkrét ítéletben már felhívja a figyelmet és utal egy kidolgozott definciórendszerre. ezt kellene mostantól vagy a későbbiekben használni az európai unió jogi alkalmazásában. ezért emltjük meg itt de úgy gondolom a jelentéstervezet mostani feladata mi is a bizottság számára és az európai jog alkotás számára hogy kijelöljön egy irányelvet hogy hol lehet javtani és korrigálni az irányelvet zárásul pedig a fifteen ös pont ami minden hozzászóló hangsúlyozott ez a horizontális általános irányelv hangsúlyozása. én úgy gondolom hogy, hogy itt összhang van és ahhoz hogy ezt sikerüljön elérni szükség van, hogy min, szükség van minden olyan előremutató javaslatra amit beépítünk és a módosítók által beépítünk majd. Egy, dolog, egy dologhoz viszont ragaszkodnék, hogy minden új iránymutatás joga, jogilag legyen alátámasztva. Tehát olyan javaslatokat várok a kollégáktól, aminek megvan a hivatkozási alapja, mert így tudjuk benyomni ezt a folyamatot. Mert most ez már nagyon régóta függőben van. Tehát a diszkrimináció elleni küzdelem a foglalkoztatás területén mondjuk azt, hogy jól halad, a, végrehajtás halad, de más területeken viszont áll. Ezért kérem, hogy minden olyan javaslatot, aminek van alapja, hivatkozási pontja, referenciapontja, azt adják be. És az árnyékjelentéstevővel közösen megvizsgáljuk, és biztos vagyok benne, hogy minden pozitív, előremutató javaslatot be fogunk építeni hogy egy jó anyagot tudjunk elfogadtatni a végén. So then, thank you. Tehát köszönjük szépen akkor az első eszmecserét, és a módosítások határideje június 11-e dél és szeptember 26-án szavazunk itt a szakbizottságban. Tovább lépünk a következő napi rendi pontra, ami a 12-es napi rendi pont. Tehát a költségvetési megszorítások regionális és helyi hatóságokra kifejtett hatása tekintettel az unió strukturális alapok kiadásaira a tagállamokban. Ez az első vitája a jelentés tervezetnek amelynek Jan Kozlovski a regény részéről a saját kezdeményezésként a jelentéstevője, és Mazzoni képviselő foglalkozik a tagállamok finanszírozási kérdéseivel, úgyhogy ez az eljárás most csak angolul zajlik, mert nincs idő a fordításokra, különböző lépéseknél, illetve szakbizottságok részére. Kozlovszki úrnak adom meg elsőként a szót. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. E, szanowni Państwo, <clears throat> obecna sytuacja ekonomiczna Europy. E, Köszönöm szépen. Az európai gazdasági helyzet a tagállamok számára azt jelenti, hogy gazdasági megszorító intézkedésekre kényszerülnek, és nyilvánvalóan nem maradhat el a helyi hatóságokra gyakorolt hatás sem. Ezeknek a hatóságoknak továbbra is szembe kell nézniük azzal a helyzettel, hogy a beruházások visszaesőben vannak, korlátozottak a források, és ugyanakkor a szociális szolgáltatások iránti igény pedig nő. Tehát ennek óriási a negatív hatása a regionális és helyi hatóságokra. Veszélyeztetheti a 2020-as stratégia végrehajtását a foglalkoztatás területén, illetve a növekedés terén is veszélybe kerülnek a célkitűzések. Úgy gondoljuk, hogy intézkedésekre van szükség a negatívumok ellensúlyozására, és a helyi hatóságok, illetve a regionális hatóságok meg kell, hogy valósítsák a foglalkoztatás, illetve a gazdaság fejlesztése érdekében ezeket az intézkedéseket. Ami a strukturális alapokat illeti, és a kohéziós politika egészét a 2020-as stratégia céljai érdekében nagyon fontosnak tartjuk, hogy szem előtt tartsuk a társadalmi kohéziót és az intézkedések hatását e tekintetben. Folytatnunk kell a munkát, egyszerűsítenünk kell az eljárást, hogy a tagállamok a forrásokat könnyebben igénybe tudják venni. Az Európai Bizottság már egy sor egyszerűsítő intézkedést tett a kedvezményezettek könnyebben hozzájuthatnak a forrásokhoz, könnyebben megvalósíthatják a projektjeiket, és a kihívásokat is könnyebben kezelhetik a gazdasági válság keretei között. Nem szabad arról sem elfelejtkeznünk, hogy a munkánk eredményeként a szociális alap, illetve a strukturális alapok forrásaira mindenképpen támaszkodnunk kell, tehát folytatni kell a munkát, és az Európai Bizottság a munka során az Európai Parlamenten kívül a tagállamok támogatására is számít. A kohéziós politika eszköztárának a hatékony alkalmazása azt igényli, hogy egészen magas szinten rendelkezésre álljanak a források. 2012 év végén a véleményemben én ezt hangsúlyoztam, hogy a RAL szint 17 millió 117 millió eurós összeg állt a rendelkezésünkre, és ezzel kellett a régiók munkanélküliségének a növekedését ellensúlyoznunk. Úgy gondolom, hogy ez az Európai Unió stratégiáját szorosabban összekapcsolja a tagállamok stratégiájával, illetve a helyi hatóságoknak a tevékenységével. Fontos, hogy utóbbiakat bevonjuk a nyomonkövetésbe, ennek a tervezett lebonyolításába, illetve a struktúrális alapoknak a felügyeletébe, mert így tudjuk hatékonyabban megvalósítani a stratégiai célkitűzéseket a fejlesztési célokat, amelyeket az Unió maga elé tűzött, és regionális szinten a helyi igényeknek így tudnak rugalmasabban megfelelni mivel olyan beruházásokról van szó, amelyek a növekedést és a foglalkoztatást, munkahelyteremtést szolgálják, a szociális alap forrásai kellően rugalmas módon kell, hogy rendelkezésre álljanak, hogy ne fékezzék a végrehajtást, a projektek megvalósulását, hogy a beruházások el is készülhessenek a közszféra és a magánszféra partnersége, a PPP projektek nem csak a közvetlenül érintett szociális alapot felhasználó régió számára előnyösek, hanem uniós szinten is. Köszönöm szépen. Thank you. Köszönöm szépen. Most Phil Benyon eh, nevében szeretném elmondani a megjegyzéseit. Ő is köszöni a jelentéstevő munkáját, a véleménytervezetet üdvözli, és nagyjából egészében egyetért a kulcsfontosságú kérdésekkel az Európai Szociális Alapnak a 2020-as célok megvalósításához adott fontosságában. A ralok csökkentése is fontos, illetve biztosítanunk kell azt, hogy az európai alapokat minél hatékonyabban kihasználjuk, különösen a válság fényében. Az egyszerűsítést, az eljárások egyszerűsítését is üdvözli, amelyek ezeken keresztül a hozzáférés könnyebb lesz. Néhány kisebb módosítót be fog majd nyújtani a főbb témákkal kapcsolatban. Köszöni a jelentéstevő munkáját, és várja a kollégákkal folytatott konstruktív párbeszédet ez ügyben. Kocsulinos úr, nincsen itt? Akkor most Szerkesz kollégának adom meg a szót a szocialisták nevében. Gracias, señora presidenta. Nuestro shadow rapporteur es el señor... Köszönöm, elnök asszony. Egy pillanat múlva lesz kollégám. Megpróbálom betölteni az általa hagyott űrt távollétében. Tudom, hogy ez nehéz feladat, de azért nekiveselkedem. az helyi önkormányzatoknak mi okoz igazán nehézséget? Mik a legégetőbb szociális problémák? A költségvetési megszorítások nagyon komoly fejfájás nehézségeket okoznak, főként a régiókban, a helyi szinten, ahol a, a társadalmi kirekesztés elleni harc igazából folyik, és ahol exponenciális mértékben tapasztalható ez a tendencia. akár hányszor visszanyessük a költségvetést, ennek mindig tovább gyűrűzik a hatása, és, és a strukturális alapokból társfinanszírozott projektek léte kerül veszélybe. Hogyha erre nincsenek meg a helyi források, akkor pontosan ezek kerülnek veszélybe. A megszorító politika, a, a derékszív újbóli megszorítása pontosan ezekkel a veszélyekkel jár. Pontosan ez a megszorító politika köti meg a kezünket annyira, hogy az Európa 2020-as stratégiában lefektetett célokat ne tudjuk, vagy nem tudjuk megvalósítani. Költségvetési kiigazításról, fiskális eh, kiigazításról eh, beszélnek, de ez nem fog munkahelyeket teremteni, eh, ez nem fog rövid vagy középtávon segíteni a munkanélküliség csökkentésében, a készségek javítására, sem megoldás. Azt kértük, hogy az Európai Szociális Alapra, az ESZÁ-ra legalább 25%-ot különítsünk el a struktúrás kohéziós alapokból. Ez azt hiszem teljesen korrekt. 21,4-et javasolt százalékként az Európai Bizottság, pedig hát az ESZA forrásainak további csökkentése éppen a munkát keresők lehetőségeit szűkíti tovább. Utolsó előtti megjegyzésem. Barozzó úr említette, hogy minden nap új tervek születnek. Miközben számos projekt van, amit ami már jó ideje itt van velünk, és aztán valahogy elfeledkezünk róluk, és újra kell őket, át kell őket dolgozni, újra kell programozni. Itt van például az ifjúsági garancia kiváló kezdeményes ötlete. Az ifjúságpolitika. Igazából a tavalyi ígéreteinket nem tartjuk be. Ki se fizetjük ezeket a pénzeket a régióknak, akik így nem tudják a saját programjaikat végrehajtani, és miattunk kell, hogy az ígéreteiket megszegjék. A önkormányzatoknak tele van a hócipőjük ezzel. Ez így nem mehet tovább. Hogyha valamit vállalunk, akkor a, a mögé a pénzt is oda kell tenni, a vállalásainkat nem hagyhatjuk annyiban. Fontos, hogy az önkormányzatoknak meglegyen ne csak a pénza, hanem a készsége, tudása és erőforrásai, emberi erőforrása is ahhoz, hogy a vállalásokat teljesítsék, hogy az előttük álló kihívásnak eleget tegyenek. Tudjuk, hogy mennyire fontosak az önkormányzatok, ugyanakkor a politikusok tovább folytatják ezt a halálos játszmát, egyre kevesebb pénzt juttatnak az önkormányzatoknak. Köszönjük, Thomas Mann! Köszönöm szépen! elnök asszony. Én is nagyon hálás vagyok a jelentéstevőnek ezért a javaslatért, és a további viták során majd még biztos más szempontokat is be tudunk ide vezetni. Nyilván az helyi önkormányzatok nagyon nehéz a szigorú költségvetésekkel együtt élni. Igaza van a jelentéstevőnek, nem lehet úgy fejlődni, hogy közben folyton spórolunk, hiszen aki spórol, aki a spórolást támogatja, az aztán nem mindig próbál hatékonyan cselekedni. Amikor a pénzt összespóroltuk, és a kevés pénzt meg kell próbálni felhasználni, akkor tényleg azt kell, azt kell megpróbálni, hogy a helyes ügyekben fektessük be a pénzt, és hogy a megszorítások és a befektetés, a rendelkezésre álló pénz befektetése között megpróbáljuk megtalálni a helyes egyensúlyt, és hogy észszerűen fektessünk be, észszerű célokba fektessük be a pénzt. Eh, amikor eh, látjuk, eh, nagyon, nagyon nehéz helyzet az, az, amikor te eltervezünk valamit, és aztán nincs rá pénz, hogy megvalósítsuk. Hogy, hogy tudjuk meg magyarázni az embereknek azt, hogy, a, hogy ezt hogy tudjuk megvalósítani. Am, amikor Monti Olaszországban azt mondta, hogy megpróbálta jó útra terelni a gazdaságot, aztán mégse választották meg, akkor tényleg el kell gondol, gondolkoznunk azon, hogy mi az, ami, ami működik, és mi az, ami nem lehet, hogy itt az volt a probléma, hogy a kommunikációs stratégiájuk nem volt jó, illetve hogy túlságosan egyoldalú volt a pozíció, hogy valaki csak a megszorításokra, más pedig csak az ösztönzésre próbál koncentrálni. Spán- Spanyolországban is vannak olyan tervek, amelyek a német képzési rendszer átvételére vonatkoznak. Én tudom, Alexandró, hogy nagyon nehéz a helyzet nálatok is, de bármely országról van szó, nagyon fontos, hogy a mobilitást támogassuk, és az a fontos, hogy arról gondoskodjunk, hogy semmiféle olyan régió ne legyen, ahol leáll az élet, ahol nem, nem tudnak tovább működni az anyagiak hiánya miatt. A a régió bizottságának kongresszusán Berez asszony is nyilatkozott erről, és ott is föl, fölmerült a szociális befektetések kérdése. Erre is szükség van természetesen, és az is fontos, hogy ezzel kapcsolatban a költségvetéseket, költségvetéseken keresztül is tegyük világossá, hogy ez, ez milyen fontos feladat, hogy az, azoknak az embereknek a számára, akiknek tényleg szükségük van ezekre a támogatásokra, azok, azok számára tényleg kö, csökkentsük a költségvetést, a, a költségeken. De minden esetre ezt az egyensúlyt nagyon nehéz lesz megteremteni, de meg kell teremteni. Ezeket a szociális befektetési programokat el kell indítani, és hogyha ez is beépül a jelentésbe, akkor ez valóban egy nagyon jó jelentés lesz, amelyet amelyen keresztül megmagyarázhatjuk azt az üzenetet, és közvetíthetjük, hogy igenis létezik az európai szociális modell. Tehát két dologra van szükség, arra, hogy megfelelő okos pénzügyi stratégiát folytassunk, és hogy közben az ösztönzés sem maradjon el. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Most a bizottság nevében Biko úr kap szó. Ah, yeah, the floor is yours. Hello, well. Jó napot kívánok! Nos, először is köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a jelentésről szólhatok önökhöz. A jelentésben nagyon nagy részben osztjuk az elemző megállapításokat, az elemző részben foglaltakat, és különösen osztjuk azt a nézetet, a szisztóz effektus. A válság miatt, különösen a szociális igények miatt az egyik oldalon emelkedés, a másik oldalon forrás csökkenés tapasztalható. Tehát a közpénzeket kiigazítási faktorként vagy tényezőként kezelik, tehát a szociális kiadásokat szokták elsőként csökkenteni a válság idején. Úgyhogy az OECD-vel a fiskális konszolidáció összefüggésében megvizsgáltuk a helyzet alakulását, és meglehetősen agályosnak találjuk a fejleményeket, különösen azokban az országokban, ahol a struktúrális alapok óriási hányadát adják a közpénzekből elvégzett beruházásoknak is. Tehát itt nyilván óriási hatással jár ez a forrás felhasználásra. A kihívások, amelyek a jelentésben szerepelnek, különböző előkészület alatt álló kérdésekkel is foglalkoznak, és különböző közleményekkel, az egyik a struktúrális és beruházási forrásokkal foglalkozik, a másik pedig a irányítással, és kifejti, hogy az egészséges makrogazdasági keret miért fontos ahhoz, hogy zöggenőmentes, hatékony módon valósulhasson meg a forrás felhasználás a másik pedig a konvergenciáról, illetve a középtávú célkitűzésekről beszélt. Tehát gyakorlatilag a társfinanszírozás a stabilitási és konvergencia paktumba való illesztéséről szól. Úgy gondolom, hogy a jelentés felvet egy olyan tényt is, ami a beruházások, illetve a konszolidáció közötti ellentétet érinti, és szeretném e tekintetben felhívni arra a figyelmet, hogy szeretnénk ezt a dihotómiát elkerülni, illetve szeretnénk, hogyha a regionális politika és a foglalkoztatási politika és a gazdaság irányítás összhangban tudna működni egymással. Ebben az összefüggésben számos javaslatot alkottunk a társfinanszírozás összehangolásáról többek között, és aztán az általános rendelkezések keretében igyekszünk kezelni azt a helyzetet, hogy feltételekhez kell kötni, és korlátozni kell, preventív forrásként kell alkalmazni ezt az eszközt, de a középtávú célkitűzéseket mindenképpen tiszteletben kell tartani. Úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, hogy meghallgattak. Elnök, köszönöm szépen, most pedig az előadónak adom meg ismét a szót. E, bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałem podziękować wszystkim osobom, które... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a résztvevőknek az elmondottakat, mert rendkívül hasznos és érdekes észrevételeket tettek az árnyék előadóknak, és köszönöm szépen a munkájukat. Úgy gondolom, hogy ezt megígérhetem, hogy a módosításokban visszatükröződnek majd az elmondottak, és remélem, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki a közös munka eredményéből. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. A módosítók benyújtásának határideje, mégpedig csak angol nyelven, június 6-a déli 12 óra, digitális aláírás szükséges hozzá, és június 20-án ejtjük meg majd a szavazást a módosítókról. Ezzel át is térünk akkor a napirend következő pontjához. A nemzetközi magánjog fejlesztése, a foglalkoztatásra alkalmazható joghatósági szabályok. Omen Reuten asszony a jelentéstevő, a jelentéstervezetet először vitatjuk meg ma. A Júri készíti el a jelentést. Most lát is adom a jelentéstevő asszonynak a szót. Voorzitter, ik heb ehm, eh, voordat ik. Eh, eh, Köszönöm. Köszönöm elnök asszony a lehetőséget. Mindig megtisztelő, hogyha itt szóhoz jutok. Rövid, de annál fontosabb szövegről van szó. Mielőtt ezt benyújtottam volna, az előadókkal természetesen a Júri Szakbizottságban is egyeztettem. Elnök asszony, a rendelkezésünkre álló jelentést át tanulmányoztam, ami foglalkozik a kollektív jogorvoslat kérdésével, a munkavállalói, munkáltatói oldalfelelősségével, és, és alapvetően támogatom a benne foglaltakat. A nemzetközi magánjogot ezügyben tulajdonképpen lehetne javítani, főként egy téren. Elnök asszony, azért vállaltam ezt a jelentést, mert első látásra roppant száraznak tűnik, mégis a 44 2001-es rendelet átdolgozásában még két évvel ezelőtt részt vállaltam, és már akkor is belopta magát a szívembe ez a átszólag unalmas, mégis annál fontosabb téma. A jogszabályok értelmezésében szerepet vállaló közszervekre vonatkozó szabályok nagyon fontosak. A vitarendezésre vonatkozó jogszabályok ura vonatkozó módosító indítványba is nyújtottam, majd erre visszatérek. a munkavállalókat többé-kevésbé jól védik a szabályok, amikor a munkaadót perelik, mondom, általában szólva. De szerettem volna ebben a jelentésben kitérni egy konkrétumra. A jelenlegi szabályok szerint a munkavállaló az illetékes bíróság elé citálható, de hogyha határon átnyúló peres eljárásról van szó, mondjuk egy holland munkavállaló, aki Németországban dolgozik, akkor Eh, Hollandiában is eh, bírósághoz fordulhatnak, a ném, perelhetik a német eh, munkáltatót, még annak ellenére, hogy Németországban dolgozik. Tehát egy holland bírósághoz ítéletet egy német munkáltató ellen, aki Németországban foglalkoztat egy holland munkavállalót, hú, hát ez már roppant bonyolult, nyilván gondolhatják, hogy ez jogilag mennyire összetett és bonyolult, én fontosnak azt tartom, hogy aki élni akar a jogával, azok érdekében vizsgáljuk meg, hogy mi a jelenlegi helyzet. Az egyes esetekkel, vagy esetleg a kollektív jogorvoslat csoportos perrel foglalkozó bírónak, bíróságnak egy másik ország jogát kell alkalmaznia? Hát így soha nem érhetőek el a kívánt eredmények. Ezért mindenképpen lehetővé kell tenni, tisztelt kollégák, hogy a székhely szerinti országbírósága legyen illetékes ilyen perekben. Ez mindenképpen könnyítene az administratív terhen, a bürokratikus terhen, és ezt nyújtottam ennek idején az rendelet átdolgozásakor módosítóként, ugyanezt teszem ezt most is. Madame Régner. Köszönöm szépen, Régner asszonyé a szó. Köszönöm szépen Umen Rojten asszonynak hálás vagyok, hogy ilyen érdekesen közelítette meg a témát, sokkal érdekesebben, mint ahogy ez az első látásra tűnne. Megpróbáltam egy kicsit hátteret mutatni mindennek. A Brüsszel egyes eljárás során fölfedeztük, hogy vannak olyan témák, amelyek a munkavállalók szempontjából is érdekesek, legalábbis ennek a szakbizottságnak a számára érdekesek, és ez a háttere annak, hogy én végső soron megpróbáltam a Brüsszel egyes megalkotása után ezt a témát külön egy saját kezdeményezésű jelentésbe leírni tehát különböző területek vannak, ahol jelenleg különböző problémák lépnek föl. Ugye a belső piacon belül egyrészt fontos, hogy valahogy szabályozzuk a joghatóságot, és a különböző foglalkoztatási körülményekkel kapcsolatban lehetnek olyan helyzetek, ahol egy munkavállaló nem ott dolgozik, ahol a vállalatnak a székhelye van, aztán egy egész másik országban is végez munkát, és ez a bonyolult háttér adja a jelentés elkészítésének okát. Omer Rolten asszony módosítója értelmében figyelembe kell vennünk azt, hogy el kell kerülni, hogy egy olyan belső piac alakuljon ki, hogy az ember mindig oda megy jogorvoslatért, jogorvoslat shopping elvén, ahol majd a legjobban, számára a legkedvezőbb ítéletet kapja. Mindenképpen a leggyengébb fél védelmét kell biztosítanunk, és ez általában a munkavállaló szokott lenni vagy esetleg a fogyasztó védelem szempontjából a fogyasztó. Tehát mindig a leggyengébb fél érdekét kell megpróbálnunk megvédenünk. Egy néhány, néhány konkrét esetet is felhozok itt. Például volt egy, a Torline eset, egy dán-svéd eset 2004-ből, de a viking és egyéb ügyek is ismertek. Minden esetre arról volt szó, hogy a svédországi munkaügyet, munkaügyi problémákat egy Dán bíróság kellett, hogy kezelje, mégpedig a Róm 2 alapján, de a svéd jogok alapján kellett, hogy kezelje ezeket a problémákat, és egy probléma, e, e, ezért került ez az egész előtérbe, tehát amikor egy spanyol bíróság nem spanyol jog szerint, egy német bíróság nem német jog szerint kell, hogy ítéljen, hanem egy idegen jog szerint, pedig hát a munkajog az különösen ország, országspecifikus, tehát ez a probléma így merült fel. Meg kell nézni, hogy a munkajogi rendszer hogy néz ki, és hogy milyen nemzeti specifikus vonásai vannak hogy a szakszervezeteknek a munkaadók szervezeteivel milyen kapcsolataik vannak. Ez nagyon érzékeny terület, pontosan ez az a terület az Európai Unión belül, amely országonként rendkívül különbözőképpen épülhet föl és eh, ezért szeretnénk eh, azt elérni, hogy a joggyakorlatnak megfelelő eh, világos szabályozása alakuljon ki európai szinten is. Ezért javasoltam azt, amikor munkaügyi, határokon átnyúló munkaügyi viták vannak, akkor legyen Eh, egy olyan lehetőség, hogy amikor a munkavállaló alperes egy ügyben, akkor eh, itt eh, a, ne, ne a munkavá, munkavégzés szerinti ország joga legyen az döntő, hiszen ugye egy sofőrnek is hogy előfordulhat, hogy valahol lakik, egy egész más országban működik a vállalat, aminek dolgozik, és egy harmadik országba kell, hogy menjen éppen az árukkal. Probléma tehát, hogy, problém, hogy, hogy, hogy pontosan a határokon át nyúló munkavégzés során előfordulhat az, hogy az ember nem ott lakik, ahol dolgozik, és hogy á, gyakorlatilag a munkahelye máshol van, mint ahol a munka, mint, mint ahol a cég bejegyzett, és itt a munkavállalók helyzete gyengül. Tehát, ha jól értettem, akkor itt arról van szó, hogy az A országban lakik valaki, aki a B országban dolgozik, és akkor a, azt szeretnénk elérni, hogy, a, az, hogy ne a B-ország törvényei szerint intézzék a vitás ügyeket, hiszen csak így valósulna meg az, hogy a gyenge, gyengébbik fél érdekét érdekét védjük. Remélem, hogy jól értettem az ön javaslatát. Tehát nem arról van szó, hogy egy háromszög keletkezik, tehát hogy egy A országban van a vállalat központja, egy B országban lakik a munkavállaló, és egy C országban, C országban dolgozik éppen minden mindig azt szeretnénk elérni, hogy a munkavállaló lakóhelye az az ország, ahol őt legjobban védeni tudjuk, a, mint leggyengébb felet, és a Brüsszel egyes rendelet is pontosan ezt írja elő, tehát ez lenne az értelmes, hogy a munkavállaló a hazájában, a hazájának a nyelvén tudjon a peres eljárásban részt venni. Ja, voorzitter. Ómen rajtan asszony. Igen, elnök asszony. Jó, hogy sort kerítettünk erre a vitára. Én szeretném, hogyha olyan helyzet alakulnak ki, amiben tudunk rendezni olyan helyzeteket mondjuk, ahol a munkavállaló Ausztriában lakik, és a munkáltató pedig Németországban, és kialakul egy vita a német munkáltatóval. Ebben a helyzetben jó lenne, hogyha Németországban lehetne indítani egy eljárást. Miért szeretném én ezt elnök asszony? Megmagyarázom. Mert hogyha az osztrák munkavállaló szeretné perelni a német munkáltatót, és ezt Ausztriában szeretné lebonyolítani, akkor az osztrák bíró a német jogszabályok alapján kéne, hogy ítéletet hozzon. És ebben az esetben úgy gondolom, hogy a leggyengébb fél a munkavállaló. Ezért szeretném megfordítani ezt a helyzetet. Nagyon sok olyan esetről tudok ugyanis, amikor nem jól működött az eljárás, amikor nem jó eredmény született. Tehát az a tény, hogy a munkáltató letelepedése szerinti ország Németország, azt jelenti, hogy jobban működne az eljárás, hogyha ebben az országban kerülne rá sor. Ezt szeretném én elérni, elnök asszony. Ich kann Ihnen nur versichern, biztosíthatom, hogy nagyon alaposan meg fogom nézni ezt a helyzetet. Jelenleg egy kicsit kis kétségem van még, hogy ezt meg lehet-e valósítani, de minden esetre alaposan meg kell tekintenünk ezt a kérdést. Okay, thank you. Uh... Rendben, köszönöm szépen. A bizottság részéről Fan de Kirkehofer asszonynak adom meg a szót. Itt van? Igen, látom is, úgyhogy átadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Van der Kerhofer kollégám nincs itt, Elvina Márkita az én nevem, és először hadd mondja köszönetet az előadónak, illetve az Európai Parlamentnek, hogy megvizsgálja ezt a területet a munkáltatói kérdésekben, a joghatóságnak az ügyét, és a Brüsszel egy rendelet keretében bizonyos jogok teremtődtek, ezeket megerősítette az újra alkotott Brüsszel egyes rendelet, és számos munkáltató helyzetét rendezi ezzel, és a munká, munkavállaló pedig lehetőséget kap Európai Bírósághoz való forduláshoz, akkor is, hogyha az unión kívüli munkáltatóról van szó. Tehát ez tovább fejleszteni a jelenlegi helyzetet. Tudjuk, hogy plusz módosításokat szeretne az Európai Parlament, különösen a a szakszervezeti sztrájkok kezelésével kapcsolatban, illetve az ezzel kapcsolatos jogok ügyében, és a Brüsszel egy újraalkotása során igyekszünk ezt kezelni. A bizottsági javaslat Brüsszel egy keretében nem számolt azzal, hogy a joghatósági kérdéseket is módosítani kellene. Tehát csak az eddigi és már említett rendelkezéseket szerettük volna hatékonyan alkalmazni. Ami pedig a konkrét javaslatokat illeti az előadó részéről, vagyis hogy új kizárólagos joghatósági szabályokat hozunk létre bizonyos feltételek fennállása esetén. Kétségeink vannak, tanulmányoztuk ezt a javaslatot, és azon gondolkodunk, hogy az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés nem korlátozza-e a, munká, a munkavállaló részéről, hiszen a Brüsszel egy jelenlegi rendelkezései lehetővé teszik, hogy a munkáltató maga válaszon, hogy a letelepedés, a munkáltató letelepedése szerinti ország, vagy pedig a szokásos munkavégzés helye szerinti ország bíróságához forduljon. Tehát ezt a munkavállaló döntheti el. Ami pedig a munkavállaló ellen intézkedéseket illeti, a jelenlegi rendelet biztosítja, hogy a lakhely szerinti eh, állam bíróságához lehet fordulni, tehát a munkavállaló lakóhelye szerinti államhoz, és nem a munkáltató lakóhelye szerinti államhoz. Úgyhogy ez előnyösebb helyzetet jelent a munkavállaló számára. Összességében kétségek között fogadtuk a javaslatot, és Régner asszony is talán belátja, hogy nem szabad gyengítenünk a munkavállalók védelmi szintjét, hiszen a Brüsszel egy éppen erre irányul. Természetesen az Európai Parlamentre bízunk az álláspont kialakítását. Köszönöm szépen. Thank you. I have one... Köszönöm. Még egy, egy képviselőtársam kért szót. Tänan. Se oli mulle üllatus, et ma nüüdses arutluse järgus... Nos, elnök asszony, Meglepő, hogy szót kapok, de a korábbi eszmecserék során Omen Reuten asszony, Regner asszony, az Európai Bizottság képviselője mindannyian bizonyították számunkra, hogy mennyire fontos foglalkozni ezzel a kérdéssel. A célja ennek világos. Miért is beszélünk erről? Azért, mert a munkavállalókat kell védenünk, akik a a munkerőpiacon bármiféle mm, peres eljárásban mindig a gyengébb félként jelennek meg. Arról nem is beszélve, hogy konzekvensnek kell lennünk a jogi hagyományokban, illetve eh, a munka, a tagállami munkatörvénykönyvek kompatibilitásában eh, rejlik a munkavállalók védelme. Ez egy roppant kényes kérdés, főleg itt ebben a parlamentben, mert az Európai Unió hatásköre, hogy is fogalmazzak, hát mérsékelt, mondjuk így. Vannak még bőven megoldandó problémák, és hogyha meg, ahol, ha megvan a szándék arra, hogy ezeket a problémákat leküzdjük, akkor elérhetjük azt, hogy e, a munkavállalók e, jogi védelme javuljon. Az én frakcióm, a liberálisok frakciója ezt a célt természetesen támogatja, ezért majd módosító indítványokat is benyújtunk ehhez a tervezethez. Köszönöm. Köszönjük kollégine, Omen Rajten asszony szeretné még visszakapni a szót? Igen, köszönöm elnök asszony, természetesen megragadnám az alkalmat, hogy pár keresetlen szót még szóljak erről a témáról. Bij elkaar gaan zitten om te kijken van wat de consequenties zijn. Maar ik zeg even naar... Regner asszonynal, a többiekkel természetesen majd még leülünk tárgyalni, és megbeszéljük, hogy mit tehetnénk a Rövid, de tömör, velős szövegjavítás érdekében. Célunk az, hogy a munkavállalói jogok védelme javuljon, abban az esetben, hogyha bírósági eljáráson keresztül kívánják érvényesíteni jogaikat a munkáltatóval szemben. Hogyha egy holland munkavállaló egy német munkáltatót akar perelni, jelenleg csak holland bíróságnál kereshetik az igazukat. Szerintem jobban járnának, hogyha a német bíróság szolgáltatna igazságot számukra. Miért? Azért, mert a holland bíra, bírák, legalábbis a holland bírák többsége, nem igazán mozog otthonosan a vonatkozó német jogszabályokban. Tisztelt a kivételnek, ezért lenne célvezetőbb, hogyha a német bíróság joghatóságát mondanánk ki ilyen Eh, perek esetében. Így tudnánk ugyanis a definíció szerint gyengébb fél eh, érdekeit. Köszönjük, Omer Rajten asszony, ezt a velős lezárót. Június 14-e déli 12 óra a módosítók nyitásának határideje digitális aláírással is megtehetik ezt és majd valamikor szeptember kerül szavazásra ez a jelentés. Határon átnyúló kollektív szerződések és ez ehhez tartozó téma 140 akárhány módosító érkezett a Handel jelentéshez. Meg is adom Thomas Handelnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tehát a határokon átnyúló kollektív tárgyalások és transnacionális társadalmi párbeszéd, ez a cím. Elnézést kérek, hogy ilyen csúnya címet adtunk. Ezt örököltük tulajdonképpen, mivel ezért a jelentését nem akart senki felelősséget vállalni. Aztán úgy gondoltam, hogy tulajdonképpen ez akkor tartsuk ezt meg. Nagyon komplikált területről volt, van szó, hiszen a munkaügyi kapcsolatok nemzetenként igen különbözőképpen alakultak ki. Az első eszmecsere alapján láthattuk, hogy a munkaterületet a transnacionális vállalati megállapodásokra kell, hogy koncentráljuk, erre kell, hogy leszűkítsük. Lesz és ezen belül is a kollektív rendszerek, kollektív tárgyalásokra és a megállapodásokra koncentráljunk. Ennek a politikai koordinációjára korlátoztam én is a módosítóimat. Nem tudunk a ezzel kapcsolatban minden területet megközelíteni, hiszen nagyon sok ezek közül a nemzeti joghatóság alá tartozik. A jelenlegi gazdasági helyzetben vigyázni kell, hogy ne legyünk kontraproduktívak, ezért, mint mondtam, a nemzeteken átnyúló vállalati Eh, megállapodásokra koncentrálunk csak. És ez, eh, a, ezzel kapcsolatban úgy tűnik, hogy a módosítók eh, nagy része abból a félelemből született, hogy majd mindenféle szélsőséges, baloldali, meg kommunista jellegű gondolatok fognak itt megjelenni. Nem ez a helyzet. A bizottság munka dokumentuma kezdettől fogva nagyon megfelelő jó irányba indult el. Én azt a kérdést tettem fel, hogy szükség van-e egyáltalán ennek az európai szintű szabályozására. A bizottság szerint az utóbbi tíz évben értekez, érdekes fejlemény alakult ki, hiszen több mint 200 megállapodás született az Európai Unió szintjén, és ez tulajdonképpen a kiküldetési irányelvvel kapcsolatban is fontos kérdés. A bizottság az abból indul ki, hogy ezek a már meglevő határokon átnyúló megállapodások körülbelül 10 millió munkavállalót érintenek, ezért fontos ez a, ez, ez a téma hogyha nem lennének munkaügyi viták, akkor persze nem lenne szükség szabályozásra is, szabályozásra sem, de az a helyzet, hogy erre szükség van, viszont a határokon átnyúló vállalati megállapodások igen bizonytalanok, hiszen a nemzetállamokban különböző jogállással rendelkeznek a munkavállalók. Azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel tartott tovább vitákat ar- arról vezethetnénk, hogy ezt milyen kompromisszumok alapján tudjuk javítani ezt a gondolatot. A makrogazdasági adózás harmonizálása ide nem tartozik bele ebbe a témába, de azért majd mert a további, további tárgyalások során ezt is meg kellene említenünk, illetve arról kellene beszélnünk, hogy a, hogy a transnacionális vállalati megállapodások számára kellene egy keretet kialakítani, nem egy kötelező jellegű keretet, hanem egy olyan keretet, amely opciókat ad, és útmutatást arra, hogy milyen megállapodásokat lehetne kialakítani, amelyek jogilag szabályozhatnák a helyzetet. Tehát nem kötelező, hanem hanem útmutató jellegű jogi keretről, jogi keretet javaslunk, hiszen a konkrét tartalommal majd az, a munkadók és a munkavállalók európai szervezetei tudják ezt kitölteni. Aztán a zöldek szeretnék a szociális párbeszédet különböző módosítókon keresztül megerősíteni, Természetesen ez egy külön fejezetet is ki tudna törteni, majd, majd meglátjuk, hogy a jelentésen belül milyen módon tudjuk megfelelő arányba bedolgozni ezeket a javaslatokat. Aztán még sok módosító a, arra is vonatkozik, hogy semmiféleképpen ne jelentsen semmiféle országnak visszalépést, legyen egy ilyen záradék, úgy gondolom, hogy a bizottság munkadokumentumában is szerepel már az, hogy egy ilyesfajta záradék csak megakadályozná a transnacionális vállalati megállapodások kialakulását. A konfliktusok rendezésével kapcsolatos témákon dolgozó kollégáim koncentrálnak majd a bíróságon kívül, illetve a bíróságon elért megállapodásokra, és ezzel kapcsolatban is majd okos kompromisszumot tudunk kialakítani. Aztán a bíróság különböző ítéleteit is megemlítjük, különösen a Laval esetet. Ezzel kapcsolatban mindenféle ellentétes tartalmú módosító érkezett, megpróbáljuk majd a jövő hét során az árnyékjelentéstevőkkel együttműködésbe eldönteni, hogy hogy építsük be ezeket a javaslatokat a jelentésbe. Aztán van néhány fordítási kérdés, amely a módosításokkal kapcsolatban tisztázást kíván, itt majd a titkárság segítségét kérjük. Itt ezek tulajdonképpen inkább a, a kollektív szerződések különbözőségéből különbözőségéből származnak, tehát itt az a kérdés, hogy az egyes nemzeti jogokban létező fogalmak nem összeegyeztethetők, de ezeket tisztázni tudjuk majd a további munka során. Úgy gondolom, hogy jó jelentést tudunk kialakítani majd, ahogy a vitát tovább folytatjuk az árnyékjelentéstevők között, és várom a velük folytatott további együttműködést. Köszönöm. Vielen Dank. The next, uh, Mr. Köszönöm. Őri úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt gratulálok Hendel úrnak a jelentéséhez, és biztosítom Róla, hogy mint árnyék jelentéstevő, abszolút készen állok arra, hogy folytassunk megbeszéléseket, és ahogy ő mondta, javítsuk a szöveget. Néhány pontot említenék csak most, ahol problémám van, és ezek sem, hogy mondjam, eget rengetőek, de azért azt gondolom, hogy igen hasznosak lehetnek. Ugye a fakultatív jogi keret az európai transnacionális vállalati megállapodások számára viselő, címet viselő rendelkező részben a hatos pont az Európai Szakszereti Szövetségek tárgyalási kereteiről, tárgyalások tartalmáról, eljárásáról beszélne. Mi azt gondoljuk, hogy tisztázni kell azt, hogy kik tárgyalnak és miről, tehát nem elég az Európai Szakszereti Szövetségre utalni, hanem az Európai Munkáltatói Szövetséget is be kell emelni ebbe a körbe. A módos indítványunk ezt célozza, hogy a szociális partnerek teljes körét e, említsük meg itt a tárgyalási felhatalmazások és eljárások kapcsán. A hetes pontot az túl imperatívnak érezzük, és ezért a megfogalmazását gyengítenénk egy kicsit míg a nyolcas pontnál pedig azt látjuk, sok más kollégámmal együtt én mm, mm, magam is azon a vélemény vagyok, hogy olyan eljárások és vitarendezési mm, mechanizmusok bevezetését javasolja Hendel úr, amelyek tulajdonképpen léteznek már a mostani vállalati megállapodások keretében, tehát nem valószínű, hogy újra föl kell találnunk a spanyol viaszt, ha már egyszer fel van találva. Végül nem értek egyet semmiféle értelemben a tizedik paragrafussal. Azt gondolom, hogy a munkaügyi folyamatokban és eljárásokban a jogszolgáltatási, bírósági procedúrák alapvetően nemzeti kompetenciában vannak, és hogyha ezzel problémája van valakinek, akkor és úgy látjuk, hogy az európai joggal ütközik, akkor az Európai Bírósághoz lehet fordulni. Nem látom semmiféle indokoltságát, hogy tovább bonyolítsuk, tovább bürokratizáljuk, és egy külön háromszintű munkaügyi bíráskodási rendszert hozzunk létre. Volt már szó róla, aztán valamiért elmaradt, hogy egyszer meghívnánk az Európai Munkaügyi Bírák Egyesületének a képviselőit hogy beszélgessünk a, a tapasztalatairól. Tulajdonképpen ez egy jó alkalom, hogy előn került most ez a probléma. Esetleg sort keríthetnénk rá valamikor, hogy meghívjuk őket, megkérdezzük őket néhány ilyen kérdésről, hogy hogy látják ennek a realitását, mégis ők azok, akik a gyakorlatban a munkaügyi perek, munkaügyi eljárások egyes országokban közvetítések, békítések révén a napi tapasztalatokkal rendelkeznek. Végül a 12. szakasznál ott meg úgy látom, hogy a, az Európai Bíróság előtt folyamatban lévő panaszra hivatkozik és ehhez kapcsolódóan tesz javaslatokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amelynek a mikéntjéről éppen most vitatkozunk a munkavállalók kiküldetése szóló végrehajtási eljárás vitája kapcsán. Ugye elég hosszasan vitáztunk erről délelőtt Danuta Jazovjecka előterjesztésében, tehát én azt gondolom, hogy semmi helye itt ennek a, a, a, az utalásnak. Az erre vonatkozó vitáknak a helye az a postingban, tehát a kiküldetési irányelven van, úgyhogy ezt a szakaszt ezt törölni szeretnénk. Körülbelül ennyi ebben a pillanatban, és szívesen árok Hendel úr rendelkezésére árnyék jelentéstevői megbeszélés keretében, és csak jelzem, hogy kész vagyok az együttműködésre. Köszönöm szépen! Thank you, Jürgen Kreuzmann, then... Köszönöm szépen, Kreuzmann kolléga, és aztán Marici Konelis következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. amikor valamit megpróbálunk e, elérni, e, akkor e, aztán néha kiderül közben, hogy nem fog sikerülni ezt egyáltalán megvalósítani. De Németországban én ismerek sok olyan európai üzemi tanácsot, amelyek önkéntesen európai szinten kiváló munkát végeznek, ahol részvételi jogot adnak, ahol megpróbálnak olyan jogokat is megvalósítani a bizonyos országokban, amik ott nem nem ismernek, és a szociális területen, a munkaügy területén, a, a munkaügyi bíróságok területén nyilvánvalóan a tagállamok kompetenciája az irányadó, tehát ott nem lehet senkit kényszeríteni arra, hogy el, er, amit európai szinten nem tudunk megoldani, azt az adott ország joga szerint kell megvalósítani. Tájékoztatás, eszmecsere, jobb együttműködés a kulcsa annak, hogy a jó gyakorlatokat elterjesszük, hiszen akkor fog jól működni a részvétel sajnos nem mindenhol lehet ezt megvalósítani, és ha szeretnénk is, hogy más országokban is működjenek az olyan mechanizmusok, ahol nálunk, amelyek nálunk működnek, hát ez nem mindig lehetséges. Ezek a rendszerek történelmileg alakultak így ki. A mi rendszerünk pontosan azt eredményezi, hogy Németország versenyképes tud maradni, még olyan esetekben is, amikor például egy nagy vállalatnál több mint 20 ezer munkavállalót elbocsátanak, hiszen akkor a szakszervezetek, az erős szakszervezetekkel folytatott együttműködésben tudjuk -e ezt a nehéz helyzetet megoldani. És bizony itt nem csak a munkaadók döntenek, hanem bizony a, a munkavállalók, illetve a szakszervezet és szakszervezetek is. Persze, nagyon jó lenne, hogyha az olyan országokban, ahol ilyen rendszerek nincsenek, ott, ott is javulna az helyzet ugye aláhúzzák a szociális partnerséget, azt, hogy minden szinten tárgyalni kell, Tényleg nagyon jó lenne, hogyha például az elzászi terület szabályai, ahol nagyon jól működik ez a rendszer, elterjedhetnének. De hát nem mindenhol valósul meg ilyen jól a határokon átnyúló együttműködés az üzemi tanácsok, illetve a szakszervezetek bevonásával. Hát majd meglátjuk, hogy hogy megy ez majd meglátjuk, hogy mit tudunk elintézni, és hogy a munkavállalók helyzetét hogy tudjuk javítani, de a probléma az pontosan abban rejlik, hogy a szociális jogszabályok alapvetően nemzeti kompetenciába tartoznak. És hát ugye mindet, mindent csak önkéntesen lehet bevezetni, és ott, ahol ott, ahol erre van hajlandóság, ott ez menni is fog, de ott, ahol ez, e, ezt valaki úgy ítéli meg, hogy hátrány, hátrányt fog neki jelenteni, sajnos ott nem fog ez megvalósulni. Tehát én nagyon szívesen dolgozom tovább ezen az ügyön. Minden esetre meg kell próbálni az adott jogi körülmények és keretek között, lehetőségek között minél jobb eredményt elérni. Elnök? Köszönöm szépen, Mari Csakvanelizen, aztán pedig Tomás Mán kapja meg a szót. Thank you, Mrs. Chair. Um... Köszönöm, elnök asszony. Én messze nem vagyok ilyen pessimista. Szerintem roppant aktuális jelentéssel van dolgunk. A Ludvigsen úr által 27-es módosító jól összefoglalja, hogy miről szól az a jelentés. Asszimetriáról van szó, európai cégek egyik oldalon, a munkavállalók pedig általában tagállami szinten szerveződnek. Strengthening their representation and their coordination on EU level. Tehát az európai szinten szervezettek és a tagállami szinten szervezetek állnak szemben, ez egy erős asszimetria. A kettes bekezdés megfogalmazása határozottabb kell, hogy legyen, hogyha a transnacionális megállapodásokra szeretnénk valamiféle megoldást, akkor, akkor nem késlekedhetünk tovább. Ludvigsen úr a módosítókat is benyújtott, például 140, 141-es, 142-es és 143-as, amire gondolok, itt egymás után, amelyek szerintem nagyon jók és szükségesek. Itt szól arról, hogy a szociális partnerek szerepe az európai szemeszter intézményen belül megerősítendő, illetve a bérek alakulásának eh, nyomon követésében a szociális partnereknek nagyobb szerepet kell szenni, hogy hogyan és miként azt majd kompromisszumokban megpróbáljuk megfogalmazni. Miért olyan aktuális ez az egész vita? Azért, mert az Európai Tanács nem sokára beszél majd az gazdaság és monetáris unió szociális dimenziójáról, majd a e, nyári csúcson, a júniusi csúcson. És ez egy újabb lehetőség arra, hogy elmondjuk, hogy a szociális partnereknek a megerősített gazdasági kormányzásban komolyabb szerepet játszunk. Újra és újra hangsúlyozni kell, hogy a bérek megállapítása a nemzeti tagállami kompetencia, Annyira összefügg ez ugyanakkor a gazdasággal és más szempontokkal, hogy ezen a ponton már túl vagyunk. Nem szabad, hogy ebben a vitában lemaradjunk, el kell azon gondolkodni, hogy hogyan tudunk szociális a társadalomra felelős módon valamit kezdeni ezekkel az egyensúly hiányokkal, egyensúlytalansági helyzettel. Nem szabad, hogy a tanács és a bizottság egymás között döntse el, hogy hogyan alakuljanak ezek a dolgok. Köszönjük, Tomasz, majd következik. Ja, ich freue mich. Köszönöm szépen, elnök asszony. Örülök neki, hogy örül, örülök neki, hogy ez a jelentés megvalósul, de tud, ismerem Thomas Handel, tudom, hogy sok megállapodásban részt vett. Nagyon fontos Őri úr megjegyzése, hogy az egyensúly megőrzése fontos, tehát a munkaadókat is meg kell elön, e, említeni itt, különben félre csúszik a jelentés. Aztán a jogi keret, én úgy gondolom, hogy egy olyan jogi keretre van szükséges, amely nem kötelező, hanem optim, opcionális, és ugyanakkor utalni kell arra, hogy hát különbözőek a helyzetek a különböző államokban. Az autonómia kérdésével a zöldek nagyon sokat foglalkoztak, és ezt én jól is, jónak is tartom, és a társadalom, társadalmi, szociális párbeszéd megerősítését is hangsúlyozzák, és ez ugye szintén rendkívül fontos, és nem is olyan könnyű feladat, ettől sokan óckodnak. Ki kell építeni a szociális párbeszédet a multilaterális szinten, esetleg a tízes cikk, amelyet Csaba joggal bírált, esetleg két módosító közötti lehet a 118-as és a 119-es között lehetne Szájer és Ludvigson kollégák módosítói között lehetne egy kompromisszumot kialakítani. Itt én majd egy javaslattal foglak, fogok élni. Ezek M ellentmondó javaslatok, de azt hiszem, hogy lehet kompromisszumot teremteni. És végül azt elmondanám, hogy ismerjük az európai üzemi tanácsokat, tudjuk, hogy milyen nagy problémákkal küzdenek, tudjuk, hogy mit tudnak elérni, és hogy olyan helyzetekben, amikor a vállalat eldönti, hogy egyik országból egy másik országba helyezi át a termelést, akkor pontosan eze, itt tudjuk elérni ezeken a fórumokon, hogy az egyik helyszínt ne játsszák ki a másik helyszín ellen. Ezek a konszenzus elérésének lehetséges helyzetei. Ugyanakkor azt sem felejt, azt se felejtsük el, hogy nagyon jó ö, együttdöntési, részvételi lehetőségek léteznek egyes országokban, amiből aztán ö, tanulhatnak más országok, anélkül, hogy a saját hagyományaikat megtagadnák. Remélem, hogy közösen majd jó kompromisszumokat tudunk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 Sajnálom, ebben a teremben csak 16 nyelv fér el. Du nombre total de membres titulaires, donc même si vous êtes membre titulaire. Még akkor is, hogyha rendes tagról van szó, hogyha három német van és egy finn, akkor nyilván lesz német tolmácsolás, nem lesz finn. Egyszerűen így működnek a számok, de ezt már ezerszer elmondtam elnöki tisztelben Ludvigson úr. Kollég, on a vote dans, dans, sur lequel... Kollégák, Szavazás lesz, már így is késésben vagyunk, nem akarom újra megnyitni ezt. Őri úr, tényleg elengedhetetlen, hogy hozzászóljon? Akkor parancsoljon. Igen, elnök asszony, mert az el, e- el, elvi kérdés én azt gondolom, hogy minden képviselőnek joga van a nyelvét használni, és öntől nem azt várjuk, hogy azt magyarázza meg, hogy miért nem alkalmas a terem, miért nem, ö, ö, milyen költségvetési vagy egyéb problémák vannak, hanem azt, hogy küzdjön és harcoljon azért, hogy minden képviselő kapja meg a munkafeltételeket. Ez elvi kérdés, és ebben nem vagyunk hajlandók vitázni. Très bien, mais ça ne dépend pas de moi, chers collègues, cela relève d'une décision igen, de hát ez az elnökség döntése. Én persze szívesen megkérdezem az elnökség kérdését, de hát ez nem tőlem függ. Plenárison mindenki beszélti a saját nyelvét, a szakbizottsági üléseken attól függ, hogy melyik teremben milyen infrastruktúránk van, és a rendes tagok arányában osztjuk el a tolmácsolást. Nekem megadatik a lehetőség arra, hogy az anyanyelven beszéljek. Sajnos nem mindenkinek, ezt én is sajnálom, de nem tudok mit tenni. Ludvigson úr, továbbra is a szó. Tack för Köszönöm szépen. Vitánk után úgy gondolom, hogy Ugye nagyon sok módosító fog beérkezni. Én már nagyon sokszor elmondtam, hogy a határokon átnyúló megállapodások ki kell, hogy egészítsék a nemzeti megállapodásokat. Ezt ne felejtsük el, hogy amikor ezzel, ne felejtsük el akkor, amikor erről tárgyalunk és erről hozunk döntéseket. A parlamentben úgy döntöttünk, hogy olyan struktúrát akarunk kiépíteni, amelyen belül a partnerek saját maguk döntik el, hogy milyen módon töltik ki a kereteket. Vannak olyan rendszerek egyes tagállamokban, amelyek nagyon hosszú idő alatt alakultak ki, és nem, lehet, nem lenne helyes azt gondolni, hogy ezt a kérdést most úgy tudjuk kezelni, hogy a helyzet mindenhol csak javulni fog. Az Európai Bíróságnak továbbra is nyilatkoznia kell, majd egyes ügyekben ítéletet kell hoznia. Az az egész kérdés alapvetően nemzeti kompetencia alá tartozik, és egyenlőtlenség alakul ki a szociális, illetve a többi szabadság között. Én megértem, hogy milyen jó szándék van a javaslat mögött, de nagyon nehéz ezt a kérdést Európai Uniós szinten kezelni, mivel az egész terület nemzeti kompetencia alá tartozik. Az Európai Bizottság az európai szemeszterrel kapcsolatban is megemlítette ezt. Az európai szemesztert nagyon sokan bírálják, de ez nem feltétlenül mindig jogos ez a bírálat amikor a makrogazdasági egyensúlytalanságokról beszélünk, akkor ez nem mindig helyén való. Az, a, a munkaügyi bíróságok jó alternatívát adnak, az ő ítéleteik ugyanakkor szintén mindig nemzeti munkajogban gyökereznek, hogyha ettől eltérő döntést eltérő határozatokat akarunk hozni, akkor mindig meg kell tekinteni az egyes munkajogokat, és hogyha hosszú távú döntéseket akarunk hozni, akkor azt kell megnézni, hogy az intézményeket milyen módon tudjuk megerősíteni a szociális párbeszéd erősítése fontos feladat. Az a fontos, hogy a jelenlegi struktúrákat minél jobban kihasználják a szociális partnerek. Meg vagyok róla győződve, hogy meg fogunk tudni találni a jó kompromisszumokat, és egyetértésre fogunk tudni jutni. Lapahol. Köszönöm. Thomas Handelnek, az előadónknak adom vissza a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon röviden eh, kommentálom az egyes hozzászólásokat. Eh, Őri kollégának hálás vagyok a megjegyzéseidért, megjegyzéseiért. A hetes ponttal kapcsolatban olyan álláspontot eh, vázolt fel, amelyet nagyon jó kompromisszum alapnak tekintek, nem kell ezt már nagyon sokat módosítani. Aztán azt a javaslatát is kell, meg kellene vitatni, amely az Európai Bíróság illetve az európai szintű pereskedésre vonatkozik bár a, a, a, nem a kiküldött munkavállalókról szóló jelentés, nem feltétlenül a kiküldött munkavállalókról szóló jelentésben lenne ennek helye, szerintem a mi jelentésükben is elfér. Krajcman kolléga tapasztalataim szerint, amelyeket a tárgyalások során szereztem, nem fog menni az, hogy a német rendszereket máshol is átültessük. A munkaügyi vitták során, hogyha nincsen megfelelő megállapodás, akkor persze opcionális megoldásokat kell alkalmazni, és akkor természetesen be lehet vonni a különböző alternatív megoldásokat. Cornelissen és Ludwigson kollégák is nagyon jó javaslatokkal álltak elő, úgy gondolom, hogy az asszimetria amely jelenleg létezik a bizottság javaslatában, az javítható, mégpedig úgy, hogy a területen tovább fejlesztjük a szociális párbeszédet. Thomas Mann a 118-119-es összefog dolgozását ajánlja, az én cédulámon is az szerepel, hogy ennek a két módosítónak az alapján fogunk majd tudni egy valamiféle észszerű kompromisszumot kidolgozni. nagyon hosszú évek óta folyik az európai intézmények között és különböző szinteken is az ebben a témában folytatott vita. Természetesen nem lesz mindent, minden különböző munka, munkajogot és különböző rendszert valahogy összehangolni, de meg fogjuk próbálni minél jobb minőségben elkészíteni a jelentést, és várom hogy az árnyékentéstevőkkel folytatott további együttműködést. Köszönöm. Köszönjük. Június 19-én fogjuk tárgyalni a kompromisszumokat, 20-án fogunk szavazni, hogyha megengedik, akkor eh, a 15-ös ponttal folytatnánk, és aztán a 16-ossal, azért, hogy tartsuk magunkat többé-kevésbé, mert így is csúszásban vagyunk a megkérdőtett menetrendhez. Euh, simplement par rapport à la discussion que nous avons eue ce matin. A ma délelőtti vitát követően két dolgot kell jeleznem ezzel kapcsolatban. Az első az, hogy a C kompromisszumos módosítónak új ö, megfogalmazása van. Három frakció támogatja a szobani módosítást, elfogadták, viszont azzal szemben, amit Döbeker úrnak jeleztem már, úgy tűnik, hogy Döbeker úr nincs itt, ő azt mondtam, hogy három módosítóját támogatom, 56-57-58-ast, de nem támogatja a 28-as bekezdést az állásfoglalásban. Ja nem, bocsánat, ez már egy hónapi holnapi dosszié, összekevertem a dolgokat. Tehát egész egyszerűen maradunk annál, hogy a C kompromisszum módosult ennyi. Nem? Néha, hát magával még soha nem fordult elő, hogy összekeverte a szavazólistákat, kedves kollégina. Kompromis B. Tehát asszony sajnos mikrofonon kívül. B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es, 8-as így értelmét veszti, 9-es módosító. Szóbeli módosító is érkezett, nincs ellenvetés senkinek, tehát ki van a 9-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 10-es módosítóra ugrunk tovább, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es Schröter módosító mellette ellenet tartózkodik, nem fogadtuk el. 12-es módosító. Értelmét veszti, tovább lépünk a hármas bekezdésre C kompromisszumos módosító módosítóval. Három frakció támogatja mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene tartózkodik nem fogadtuk el. Örülniük kéne, hogy az én módosítómat nem fogadta el a szakbizottság. Ha akarják, akkor ellenőrizhetjük, de hát önök jöttek ki a szavazásból, én nem kértem ellenőrzést, nem is értem, hogy miért nem örülnek jobban. De köszönöm, hogy hangsúlyozta azt a dolgot, azt a tényt, hogy a módosítómat elvetették a kedves kollégák, nagyon jól esik ez. 16-os módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 17-es módosító Lópe, Fontenyé és Manen Sartjai asszonytól között mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. Még mindig a 4-esnél tartunk. 18-as módosító, szóbeli módosítóval kiegészítve. A néppárt nyújtotta ezt be. Senki sem ellenzi a szóbeli módosítót. Rendben, akkor szavazzunk 18-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös bekezdésre vonatkozik a 20-as módosító szóbeli kiegészítővel. Senki nem ellenzi, akkor szavazunk a 20-asról. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 21-es módosító. Két részben szavazzunk. Első rész pa, pa, pa, pa, igen, believes that for a kevésbé fejlett régiókra koncentrál, idézi az elnök, első rész mellette, tehát 21-es első rész mellette, ellene. Tartózkodik. Szerintem az első részt elfogadtuk, de a biztonság kedvéért ellenőrizzük elektronikusan. Tehát a 21-es módosító első részéről szavazunk, megnyitom a szavazást, parancsoljanak! Tout le monde a pu voter? Mindenjuknak sikerült leadni a szavazatukat, kedves kollégák, akkor lezárnám a szavazást, és megállapítanám egy füst alatt, hogy euh, 23-14 arányban három tartózkodás mellett az első részt egyértelműen elfogadtuk, és a szöveg többi részéről az másik szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 23-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24-es. Peut-être emballé, hein? Amendement 23. 23-as. Szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. 13-27 arányban valóban elvetették a javaslatomat. Köszönöm, elnök, alelnök azt mondja, odafigyelt ennyire. 24-es módosító mellett tartózkodik. Elfogadtuk. Igen? Igen, jól láttam akkor a kezeket. Még mindig itt ezen alapon 25-ös módosító mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 26-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük elektronikusan. 27-esről szavazunk, még a szavazást. Lezárom a szavazást. 22-18 arányban megszavaztuk. Ugrunk tovább. Egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. F preambulum bekezdés rontkozó A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös módosító következik mellette ellene tartózkodik el. Nem fogadtuk el, bocsánat, hogyha magát a tanács, illetve a hatos módosítóval zárjuk, mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. A zárószavazást ejtsük meg elektronikusan az véleménytervezet egészéről, tehát elektronikusan zárószavazás. Egyet- több néppárti van. Őri úr, ön választhatja ki, hogy melyik epp is ne szavazzon. Le, le, le vote corrigé. Donc, Rendben, így már rendben lesz, kedves néppárti kollégák. Lezárom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36 egy arányban, három tartózkodás mellett ezt a véleményt elfogadtuk a regionális ügyekkel foglalkozó szakbizottságnak megküldjük, ahol egyébként holnap fognak szavazni e témáról. Ehm, Ezzel tovább léphetünk a 16-os pontra, itt pedig Gönc kell, hogy megadjam a szót, véleménytervezetet készített ugyanis, a Kulturális és Oktatás Bizottság részére. Az oktatás újra gondolása hangzatos címet viseli ez. Ez olyan vélemény, amely fontos a Kutas Bizottságnak adjuk a véleményünket. 96 kilenc módosítót kérem, hogy vezesse föl. Köszönöm szépen, valóban. Mi fogalmazzuk meg a véleményt, és kezdettől azon gondolkodunk, hogy a magunk hatáskörét hogyan határozhatjuk meg világosan a kult szakbizottsághoz képest. És a fő hangsúlyunk a szociális integrációs befogadásra esett az egyik oldalon, a másik oldalon pedig az oktatás tartalma, illetve a kész, készségek átadása témakörrel volt kapcsolatos, ami a munkaerőpiachoz kapcsolódik szorosan összefüggve. És ahogyan helyesen említettek, 99 módosító indítványt kaptunk 17 kollégától, és igyekeztünk ezeket csoportosítani Számos módosító a katasztrofális helyzetről szól, a nagyon magas ifjúsági körében tapasztalt munkanélküliségi szinttel kapcsolatban, és ezek a módosítók kompromisszumra mutatnak, igyekszünk kompromisszumot kialakítani ezek alapján, és sok kolléga támogatja azt, hogy a tagállamokban az oktatásba való befektetést, beruházásokat fokozni kell a pénzügyi problémák a válság ellenére. Tehát igyekeztünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban is nagyon világosan fogalmazni. Van néhány olyan módosító, amely a tananyaggal, illetve a tanmenettel, oktatási prioritásokkal foglalkozik, és itt körültekintően, ahogy említettem az elején, meg kell határoznunk, hogy meddig tart a hatáskörünk, hogy egy elfogadható javaslattal szolgáljunk a kult szakbizottságnak, illetve amely megfelel a, az illetékességünknek is számos módosító rendkívül jól egybevág például a, a, a hatásköreinkkel, a kiszolgáltatott csoportok oktatásba való integrációja, hogy a későbbiekben a munkaerőpiaci részvételüket segítsük, például a sajátos nevelési igényű, illetve fogyatékkal élő diákok szerepelnek a módosítókban, tehát ezeket tudjuk kezelni, és egyes módosítók a diákhitelre vonatkozó javaslatokat tartalmaznak, illetve hogy a tanulmányoknak a finanszírozását hogyan rendezzük. Nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ezzel nekünk kell -e foglalkoznunk, de majd meglátjuk. Néhány kolléga megemlíti, hogy az oktatási intézményekkel való jobb együttműködés, illetve a munkáltatói szövetségekkel, szervezetekkel, szociális partnerek bevonása, a fiatalok képviselőjének a bevonása, ezekre is szükség van. Úgyhogy a legrövidebb időn belül kompromisszumos módosítókat igyekszünk kidolgozni és június 19-én vitatjuk meg őket, 20-án szavazunk itt a szakbizottságban róluk, és a tervezett árnyék előadói eh, megbeszélés 4-én lesz majd, a potenciális kompromisszumokról tartunk majd egyeztetést, és a Kult Szakbizottság a jelentést majd szeptember 17-én fogadja el a nyári szünet után. Tehát többé-kevésbé így tervezzük a jövőbeni lépéseket. Köszönöm szépen a figyelmeket. Köszönöm szépen. A liberális frakció részéről Rüsmenová asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok az előadónak. Az alapszöveget kiválóan előkészítette, ami a frakció véleményét illeti. Néhány elképzelést szeretnék a megfontolásukra előterjeszteni. 23-as pont különböző igényeknek való megfelelés, illetve a kiszolgáltatott csoportok igényeinek a kezelése, és többen mondták, hogy a fogyatékkal élők esetében a szöveget módosítani kell, de én szerintem maradhat így a szöveg, anélkül, hogy a külön célcsoportot megneveznénk. A másik javaslat pedig a civil szervezetek bevonását javasolja a különböző intézkedésekbe, illetve az iskolából való kimaradás csökkentése érdekében. Én úgy gondolom, hogy ez téves benyomást keltene, hogy szükségtelenül beavatkozunk. A gyermekek oktatása nagyon fontos értékteremtő eszköz, és a szülők meggyőzése, bevonása nagyon fontos. Úgyhogy reméljük, hogy ezeket a módosító javaslatainkat támogatják majd. Elnök, köszönöm, Danuta Jeszlovecka. Ja chciałam podziękować pani sprawozdawcy, pani Gącz za przygotowanie. Köszönöm szépen. A vélemény kapcsán szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a képzést én szakképesítéssel helyettesíteném a hármas cikkben, hármas pontban, Tehát itt szakképesítés kéne, hogy szerepeljen. Ott, amikor arról van szó, hogy a képzés befejezése előtt kimarad az oktatásból az érintett, és úgy gondolom, hogy ez lenne a megfelelő szakkifejezés a helyzet leírására, és ennek alapján lehetne a, ezeket az elemeket kezelni ebben a témában. Tehát aki a jövőbeni szakmáját tanulja, szakképesítést kellene, hogy szerezzen, és el kéne, hogy helyezkedjen a munkaerőpiacon, annak valóban a szakképesítésére kellene itt utalni a szövegben. Tehát ez egy jobb megfogalmazás lenne, illetve a munkavilágát és az oktatást így tudnánk egyensúlyba hozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e más kolléga, aki szeretne hozzászólni? Tessék, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevő előadó munkájával kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy nagyon fontos jelentésről van szó, és üdvözlöm a e, módosító indítványokat, különösen azokat, amelyek a, e, a korai tanulás e, elismeréséről szólnak, a nem formális és az informális tanulás fogalmát, nem tudom, a bizottság szándékozza -e megerősíteni, de úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne megerősíteni ezeket a fogalmakat. Aztán az, hogy a különböző oktatások közötti átjárást meg kell könnyíteni, illetve a, azoknak a számára, akik fenyeget esetleg a korai iskola elhagyás, azoknak számára meg kell könnyíteni az átjárást. Végül pedig a gyakornok kiállásokon belül a gyakornok ki helyek minőségére is hangsúlyt kell fektetnünk, hogy, és arra is, hogy ezek a gyakornoki, illetve tanulói helyek aztán vezessenek munkavállalási lehetőségekhez is, amelyet a szociális partnerek bevonásával lehet biztosítani. Köszönöm szépen. Kíván-e más hozzászólni még? A bizottság elmondja a véleményét? Nem? Akkor megadom a szót Kingának, Gönc Kingának ismét. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a megjegyzéseket is. Ahogy mondtam, negyedikén tartunk egy árnyék előadói megbeszélés, ott majd föl fog merülni mindaz a ö, lényeges kérdés, amelyet ma is megemlítettek. Egyrészt, hogyha bizonyos kiszolgáltatott csoportokat meg akarunk említeni, akkor mindig felmerül a kérdés, hogy ez egy teljes listát készítsünk, vagy csak néhányat említsünk, meg majd a vita során eldől, hogy hogy járjunk el ebben a konkrét esetben. Én nyitott vagyok minden megoldásra. Az iskola elhagyás megelőzése a legfontosabb kérdések közé tartozik a 2020-as stratégia egyik legfontosabb célkitűzése is ez. Meg kell egyszerűen változtatni az iskola, iskolák klímáját, éghajlatát annak érdekében, hogy megelőzzük a korai és iskola elhagyást. A koncepcióval biztosan egyetértünk, a gyakorlati megvalósítás meg majd kialakul. A képzés és a tudás hogy függ össze egymással. Számomra mindez kompetencia kérdése. Ezeket a módosítókat majd Navadalova asszonyal is megtárgyalom, aki a kulturális bizottságban a jelentés felelőse. A mi szakbizottságunk véleménye remélhetőleg olyan lesz, amelyet majd a kulturális bizottság is el tud fogadni, ezért nagyon óvatosan fogom kezelni azt, hogy az ő kompetenciájukhoz mi tartozik, és mi az, amit a mi szakbizottságunkon belül megemlíthetünk. Mi az, ami nem teljesen világos kompetencia, ugye minden, ami az oktatással kapcsolatos, az majd a munkaerőpiacra is hatással lesz később, úgyhogy ezeket a kompetenciákat nagyon óvatosan meg kell vizsgálnunk. Az oktatási rendszer természetesen nem kezelhetjük külön, ezt hangsúlyoznunk kell. Illetve azt, hogy a, a, az élet más területei is nagymértékben befolyásolják az oktatást. Azt is megemlítettük, hogy a nem formális és az informális oktatás, képzés szerepe milyen fontos, és hogy ezt hogy lehet később majd elismerni. Szándékunk az, hogy, és ez nagyon fontos minden szakbizottság számára, hogy azokat az embereket, akik nem formális, informális módon szerzik a tudást, hogy tudjuk bevonni ebbe, és hogy hogy tudjuk elismerni az ilyenfajta tudásszerzést. Ennek is szerepelnie kell majd a véleményben. Aztán az oktatások, képzések közötti átjárás is inkább a kulturális bizottság kompetenciához tartozik, de meglátjuk, hogy hogy tudjuk elhelyezni a jelentésben. Köszönöm szépen a megjegyzéseket, remélem, hogy tudunk hozzáadott értéket képviselni majd a jelentéshez képest. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Akkor ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot, és a következő lépések holnap szavazás, illetve elnézést, nem, 19-én a kompromisszumot fogják megvitatni, és, és június 20-án jön a szavazás. Most pedig a 17-es napi rendi pontra térünk át. Úgy tudom, hogy Dajcs úr nem tud most itt lenni, az előadó, és Őri úr helyettesíti. itt a véleménytervezet vitáját fogjuk megtartani. A, az INTA szakbizottság számára készítünk véleményt. a harmadik országbeli áruk és szolgáltatások hozzáférése az unió belső piacához a közbeszerzések során Továbbá az uniós áruk szolgáltatások harmadik országok közbeszerzési piacaihoz való hozzáféréséről szóló tárgyalásokat támogató eljárások. Daniel Kaspári úr az Inta részéről az illetékes. És jelenleg a módosítókat vizsgáljuk, 40 van belőlük. Úgyhogy átadom az előadónak. Úr nem tud itt lenni, e, indokolható okból, hisz e, örömteli családi események elé és ez e, távol tartja tőlünk ebben a pillanatban. Nem akarom elismételni azt, amit a jelentés kapcsán már korábban is elmondott, a lényeg mégiscsak az, hogy a közbeszerzési piacokat a világ nagy országai és régiói jelentősen védik. Mi bizonyos értelemben, ha úgy tetszik, túl nyitottak voltunk, vagy vagyunk számos komoly vetétársunkhoz képest, tehát mindenképpen indokolt és szélszerű az, hogy a bizottság ő újra gondolván ezt javaslatot tesz a harmadik országbeli áruknak és szolgáltatásoknak a közbeszerzési piacunkhoz való kapcsolódásához. A főbizottság úgy, ahogy elnök asszony is mondta, a Nemzetközi Kereskedelemmel foglalkozó bizottság, az első nézetcserét novemberben folytatták, meghallgatást is szerveztek, és végül is a jelentés tervezett valószínűleg szeptemberre, illetve a plenáris erén majd januárba kerül. Körülbelül itt tartunk. A mi bizottságunk részéről Dajs Tamás készíti a, a véleményt, a társadalmilag fenntartható termelési folyamatok, a nemzeti és ott, ahol léteznek európai munkajogi előírásoknak való megfelelés, kis és középvállalkozások támogatásán keresztül a munkahelyteremtés elősegítése, közegészségügyi szabályok előírásainak betartásai területére koncentrálnak a módosító indítványai, szorgalmazzák, hogy kereskedelmi tárgyalások szociális és környezetvédelmi hatásait rendszeresen értékelni kelljen, és támogatni kelljen a strukturális munkanélküliség elleni küzdelmet. Dals képviselő szerint a foglalkoztatási szempontok megjelenítése fontos ebben a kérdésben, sőt rendkívül fontos, de nem történhet úgy, hogy az átlépi a foglalkoztatási bizottság hatáskörét. A Dajcs véleményhez módosítók benyújtásának határideje április 19-e volt. A képviselő kollégák 33 módosító indítványt nyújtottak be. A módosító indítványokat négy képviselő, Birgit Zippel, Frances Kastek, Thomas Handel és Frederik Darden kolléga adta be. Egyéb párt családoktól nem érkeztek módosító indítványok. A módosítók többek között a demokratikus értékek, jogállamiság, emberi jogok egyetemességét, harmadik országokban való elősegítését, a fenntartható fejlődés fejlődő országokban való támogatását hangsúlyozzák. Kiemelik, hogy különös figyelmet kell fordítani a nemzetközi munkajogi és környezetvédelmi szabályok betartására, a környezetvédelmi és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésére. Képviselőtársak által felvetett gondolatok fontos elveket fogalmaznak meg, üzeni nekünk Dajs Tamás szerintem mérlegelésre szorul, hogy ezek a gondolatok mennyire szorosan kapcsolódnak a kereskedelem témaköréhez, illetve hogy mennyire kapcsolható a piacra jutás ezeknek az elveknek az érvényesüléséhez. Mint arra egyik módosító, a 17. módosító is felhívja a figyelmet, a piacra jutást korlátozó intézkedések negatív hatással lehetnek a fejlődő országok társadalmi és munkaerőpiaci helyzetére, ami ellentétes az uniós célkitűzésekkel és elvekkel. Dajs Tamás tanulmányozza ezeket a benyújtott módosítókat, és ő úgy tervezi, hogy hamarosan árnyékelőadói megbeszélést szervez, hogy ezekben a kérdésekben közös nevezőre jusson a, a jelentéstevő kollégákkal. Ugye szám szerint négyen vannak, szerintem annak sem lesz akadálya, hogy akár egy közös képviselőjükkel, akár minden négyükkel leüljenek és megegyezzenek, és erre hamarosan sor kerül. Köszönöm szépen, elnök asszony. Birgit Zippel. Birgit Zippel, aztán Kreuzmann kollega. Ja, vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit késésben vagyunk, úgyhogy röviden fogok szólni. Uh, elég kevesen adtak be módosító indítványokat, de ezek mind körülbelül ugyanabban az irányban mennek, és bízom benne, hogy a sok vita ellenére, amelyet, a, a korábban, amelyet korábban lefolytattunk, jó eredményre fogunk tudni jutni. Két dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik az az, hogy a harmadik országokkal kapcsolatban semmiképpen ne próbáljunk nyomást gyakorolni, a privatizációt ne próbáljuk rájuk kényszeríteni. Ő nekik kell eldönteni, hogy mit privatizálnak és hogy. A, a piacokhoz való hozzáférés korlátozásával kapcsolatban nyitva kell hagyni ennek a lehetőségét akkor, hogyha valamiféle jogsérelem történik. Itt figyelembe kell venni az ILO megállapodást és a munkavállalók helyzetével foglalkozó jogszabályokat. És az is értelmes lenne, hogyha a nagyon alacsony ajánlatokat nem vennék figyelembe, hiszen ez tisztességtelen verseny generálna. Bízom benne, hogy nagyon hamar egyetértésre tudunk jutni a még tisztázatlan kérdésekben. Kreutzmann úr, köszönöm szépen. A 207-es cikk a jogalapja ennek a jelentésnek és az a célja, hogy az Európai Unió pozícióját a szolgáltatások és áruk harmadik országbeli piacához és ezzel kapcsolatban a piaci hozzáféréshez javítsa, és az a cél, hogy jobban részt, részt tudjunk venni az ott folyó kereskedelemben. Az Európai Unió és a harmadik országok közötti jövőbeni együttműködés fejlesztéséről van tehát szó. Jelenleg folyik az irányelvnek az átdolgozása. Én nem adtam be módosító indítványokat, mivel úgy gondolom, hogy a mi kompetenciákba tartozó minden szempont szerepel már, amikor megnézzük a közbeszerzésről szóló irányelvet, akkor ott már léteznek különböző szociális és munkaügyi rendelkezések betartásáról szóló rendelkezések, és a bizottság is kimondta, hogy az alapvető munkakörülmények betartása az ILO nemzetközi megállapodásának megfelelően benne van ebben a dokumentumban. A parlamenteknél el kell érni, hogy a szociális és munkaügyi rendelkezéseket betartsák. A 41. cikkben ugyanakkor azt követeljük még, azt, azt arra ösztönöz a parlament, hogy olyan olyan közbeszerzési szerződést ne lehessen, olyan ajánlatot ne lehessen elfogadni, amely megsérti a munkaügyi rendelkezéseket, illetve a gyermek munka ellen is fellép ez a dokumentum, és a 66. cikk is a kizárólagos tárgyalási feltételként jegyzi meg azt, hogy a különböző szociális feltételeket megtart, betartsák, illetve azoknak megfeleljenek. Tehát a szociális és munkaügyi szociális és munkaügyi feltételeknek mindenképpen meg kell felelni, és hogyha a legalacsonyabb adott ajánlat ezeknek nem, nem felel meg, akkor azt el kell utasítani. Úgyhogy a, ennél pontosabb meghatározás nem szükséges, ezért én magam nem fogok módosítókat benyújtani. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni ehhez? Nem? Őri úr sem? Na hát, akkor 19-én fogunk a kompromisszumos módosítókról tárgyalni, 20-én fogunk szavazni. Edith Estrella következik. Rendelettervezet az technikai eszközökről, a 2001 per 83-as LK e irányelv, a 178 per 2002-es LK e rendelet és a 1223 per 2009-es LK e rendelet módosításáról. Tizennyolcas pont, ugye? parlement européen et du conseil relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Illetve a 19-es pont együtt elég az in vitro diagnosztikai technikai eszközökről szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletről irányuló javaslatról. Mindkettőnek előadója Edith Estrella. Azt hiszem, hogy nincs is más hátra, mint hogy megadjam a szót önnek. A Környezetvédelmi Bizottság a felelőse mindkét szövegnek. A felelősek Dagmar Roth és Péter Líze ebben a sorrendben. Mi csak véleményezzük ezt a témát. Parancsoljon Esztrella asszony. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Os contributos que nos, que me foram. Tisztelt kollégáim, eh, hadd mondjam el, hogy eh, kollégáim milyen gondolatokat adtak át nekem, milyen módosító indítványokat nyújtottak be. 60-at az elsőhöz és 20-at a másodikhoz. A legtöbb módosító indítvány ahhoz járul hozzá, illetve azt célozza meg, hogy biztonságosabbá tegye a munkahelyeket, és hogy a, az alkalmazók, az eszközöket alkalmazók biztonságát megerősítse. Vannak olyan módosítók, amelyeket nem tudok támogatni, mivel ezek a szakbizottságunk kompetenciáját meghaladják. Tudjuk, hogy eléggé korlátozott a kompetenciánk itt, és ezért nem fogadhatjuk el ezeket a módosítókat, mert ez túllépné a feladatkörükkel. A Környezetvédelmi Bizottságban több mint száz módosító született. Azok a módosítók, amelyek amelyeket benyújtottak, jó irányba próbálják elvinni a jelentést. Az orvosi eszközök minél biztonságosabb felhasználását fogják ezek biztosítani, valamint és ilyen módon lehetséges lesz majd kompromisszumok kialakítására. A 15, a 27-es és a 29-es, valamint az 52-es Eh, Bülon és eh, Harkin kollégáktól ilyen. Ezek, eh, ezeket nem tudom támogatni, és van még egy pár ilyen módosító. Ezekkel kapcsolatban kétlem, hogy ezek a saját kompetenciánkba tartoznak. 19, 20, 21, 23-as Bulon úrtól a 35-ös, 36-os és a 44-es, valamint az 51-es, 53-as módosítókról. Ezek talán ezek talán szintén nem nem tartoznak a kompetenciánkba. 29-es és a 22-es, 23-as is ilyen. Nem jelenti ez ugyanakkor azt, hogy nem értek egyet a módosítók tartalmával, de úgy gondolom, hogy ezeknek a tartalma mind olyan, amely nem tartozik a mi kompetenciánkhoz. A 25-ös Pulon úrtól egy jogi jellegű módosítás, úgyhogy 25 65-ös, illetve az 56-os Lambert úré, ez tisztázó jellegű módosító. Ezeket nem igazán tudom elfogadni. Legalábbis nem értem, hogy mi a célja a módosításnak. Az 57-es se kapcsolatban szintén kérdéseim vannak. Én úgy gondolom, hogy ez, az erre vonatkozó bizottsági szöveg jobb. Az 58-as se tudom támogatni és Harkin asszonynak azt mondanám, hogy a 18-as és a 60-as módosítóval kapcsolatban tisztázást kérnék még. Szeretném tudni, hogy a fogorvosi klinikák a Ugye itt arról van szó, hogy azok a 32 per 2010-es irányelv alá nem tartoznak, itt az éles tárgyak okozta sérülésekről van szó. De én úgy gondolom, hogy ezek a 32 per 2010-es alá tartoznak. Minden esetre kompromisszumos módosítókat fogok kidolgozni. Köszönöm szépen a módosítókat, <clears throat> a kompromisszumokat, majd továbbadom a kollégáknak. Ennyit az orvosi eszközökről. Akkor az in vitro diagnosztikai eszközökkel kapcsolatban 20 módosítót adtak be, a 12-es Bulon úré és a 17, 18, 19, 20-as olyanok, amelyeket nem tudok támogatni. A 10, 11, 13, 14, 15, 16-os szintén Bulon úrtól. Ezek sem tartoznak a mi kompetenciánkba. Tehát ezekkel is kétségeim vannak. valószínűleg nem tartoznak a vélemény területéhez. Aztán, illetve az állásfoglalás tárgyába. Remélem, hogy hasznos hozzájárulást tudok majd készíteni a Környezetvédelmi Szakbizottság munkájához, amely jobb minőséget és magasabb szintű biztonságot biztosít egyrészt az egészségügyi dolgozóknak, másrészt az orvosi eszközök felhasználóinak. Remélem, hogy csökkenteni tudjuk a sérülési kockázatokat, a betegek és az orvosi eszközöket alkalmazó egészségügyi dolgozók között is. Ezen, erre kell koncentrálnunk, és a Környezetvédelmi Bizottság majd foglalkozik az egészségügyi szempontokkal. Köszönöm szépen a módosítókat és a hozzájárulásokat. Köszönöm. Philippe Boulon, puis Marine Harkin. Philippe Boulon, aztán Marine Harkin. Président, je remercie Madame Estrella, la rapporteur sur le... Igen, köszönöm szépen, és köszönetet szeretnék mondani az elvégzett munkáért, illetve a kompromisszumkészséget is köszönöm szépen a módosító kapcsán. El kell kerülnünk a korlátozásokat a piachoz való hozzáférés terén, illetve a szabályozás korlátozásait el kell kerülnünk, és úgy gondolom, hogy a felhasználók, a páciensek, illetve az egészségügyi dolgozók akiket érint a orvostechnikai eszközök, illetve az in vivo in vitro eszközöknek az alkalmazása. Velük kapcsolatban a két szöveg általánosságban szerintem megfelelő, tehát egyetértek a szellemiségükkel, és hatékonyabb védelmet kell a felhasználók, illetve a páciensek számára is biztosítani, valamint jobb tájékoztatást. Amikor a módosítókat olvasom, akkor a felhasználók, illetve az egészségügyi dolgozók esetében azt gondolom, hogy egy kicsit konkrétabban kellene fogalmazni. Nem szabad elfelejtenünk azokat az egészségügyi dolgozókat, akiket baleset következtében megfertőznek az orvostechnikai eszközök, illetve az egészségügyi hulladék, és a helyzetüket javítani kell, meg kell akadályoznunk a baleseteket fontos az irányelvre való hivatkozás is, a minimális egészségügyi előírások érvényesítése, illetve az elektromágneses termékek, tehát a 20-as, illetve a 11-es pontra gondolok. Aztán a nyomon követhetőséget kell biztosítanunk még, és a fejlődő országok esetében különösen fontos, hogy ez a cél megvalósuljon, és sok esetben az egészségügyi dolgozók ott megfelelő szakképzettség, képzés nélkül foglalkoznak ezekkel a veszélyes eszközökkel, és különösen a lakosság nem kap tájékoztatást. Tehát veszélyeztetettek a 19-26-os, illetve a 14-15-ös módosító merül itt fel az in vitro in vivo eszközökben. És Eszrel asszonya közösen egyeztethetjük majd a módosítóknak a megfelelő kezelését és a többével való összehangolását. Remélem, hogy sikerül majd megállapodnunk, illetve kompromisszumra jutnunk. Köszönöm. Marian Harkin. Marian Harkin. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm az előadónak nagyon építő jellegű hozzászólását. Azt javasolta, azt mondta, hogy módosítóim egy része a más módosítókkal együtt a szakbizottság hatáskörén kívül esnek. Hogyha ez így van, akkor így van, hát ezzel nincs mit tenni, ezt el tudom fogadni. A fogalmeghatározásokkal kapcsolatban nemzetközileg elfogadott definíciókat vettem csak ide be, de hát erről majd egyeztethetünk. Talán a szakbizottságunk hatáskörébe tartozhat a 35-ös módosító, ahol arról beszélek, hogy az Európai Bizottság csak végrehajtási vagy delegált aktusokat fogadhat el, illetve csak a nem lényeges elemekkel kapcsolatban. Szerintem a biztonsági előírások alapvetőek, essential, ezért ez nem a bizottság a bizottságnak nem engedhetjük meg, hogy delegált aktusokat fogjon erre vonatkozóan, de ezt a vitát majd később lefolytathatjuk egymás közt, hogy valóban hogy alakul a hatáskör kérdése. Köszönöm, hogy több módosító indítványomat elfogadta. A... Mi es... éles tárgyak általi sérülés, vagy az injekciós sütő általi sérülés. E, itt, ha mondjuk e, egy fogorvos e, fogorvos kell, hogy fájdalomcsillapító injekciót adjon be. Ebben az esetben nem lehet ilyen biztonsági eszközt használni, hanem csak a hagyományos injekciós tűt. Nyilván vannak tehát kivételek. Az ilyen típusú helyzetekről, kivételekről érdemes lenne külön elgondolkodni. Ez a 18-as 60-as módosítót érinti. Azt hiszem, ezen kívül mindenről szó volt, és remélem, hogy jó lesz az együttműködés önnel. A kompromisszumos módosítók ügyében biztos vagyok benne, hogy meg tudunk majd állapodni, hogy ezek befogadhatóak. Köszönöm. Köszönjük. Szeretne még valaki szót kérni az ügyben? Úgy látom, hogy nem. Az Európai Bizottságnak van-e jelen képviselője, és ha igen, szeretne hozzászólni. Merci beaucoup, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a tisztelt képviselők, hölgyeknek és uraknak ezeket az érdekes hozzászólásokat. Ma reggel az Embiszak Bizottságban kezdtük az IMCO bizottságban folytattuk, és itt a, az EMPL-ben fejezzük be. Nagyon fontos számunkra mint három szakbizottság véleménye, hiszen tudom, hogy a cönök célja ugyanaz, mint a miénk, mi szerint eh, a biztonság, a színvonalas biztonságot garantáljuk az európai betegek és orvosok számára. Eh, az önök munkáját ezért nagyra tartjuk, a gondosító indítványokat valóban valahogy eh, egy irányba kell terelni, sajnos egyelőre eléggé szerteágazóak, ezért ez bonyolult munka lesz, de szívesen segítünk a szakmai, technikai munkával, a konszenzus keresésben, hogyha erre bármiféle igényt tartanak, hogyha egyes javaslatok megvalósíthatóságával kapcsolatban kíváncsiak a véleményünkre, akkor ezt szívesen megosztjuk önökkel. Ezen kívül Örülünk annak, hogy ezt sürgősként kezelik. És jó lenne, hogyha ez a dosszé lezárásra kerülne a parlament jelenlegi ciklusa vége előtt, már csak azért is, mert az európai polgárok biztonságát ez nagyban javíthatja. Vannak fontos módosító indítványok, amelyek egészében vagy részben eh, a CE megjelöléssel kapcsolatban, a nanoanyagokat tartalmazó eszközök beépítése erre vonatkozó érdekes javaslatok is érkeztek, illetve felhasználók, betegek, orvosok, működtetők védelme, mindenkinek a közös a célja, és számítunk önökre annak érdekében, hogy a munka biztonsági körülmények valóban javulnak. Ez azonban az kell, hogy az technikai eszközök biztonsági előírásának ellenőrzése valóban a felügyeleti szervek által megtörténjen. Örülünk ennek a vitának, és még egyszer mondom, természetesen szívesen járunk hozzá az önök bizottságának munkájához. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt fel asszonynak, adom vissza a szót. Edith, zárd le a vitát. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm kollégáimnak a megjegyzéseket, hozzászólásokat, akik hozzászóltak az állásfoglaláshoz. és ezzel a, ezzel javaslatokat nyújtottak be. A javaslatokat át fogom nézni, és megpróbálom kompromisszumos módosítókká átalakítani. Tehát minden módosítót újra el fogok olvasni a mai vitában kapott információk alapján, és úgy készítem majd el a kompromisszumos módosító indítványokat, és aztán meglátjuk, hogy a kollégáimnak megnyerje a tetszését az elkészített kompromisszumos módosító javaslat. Nem ö, vagyok annyira mobil, nem tudok ö, túl sok ülést szervezni, de természetesen e-mailen mindig elérhető vagyok, és szívesen fogadom az e-mailen közvetített véleményeket. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének is az elmondottakat. A technikai kérdésekkel majd elboldogulunk valahogy. Köszönöm szépen a bizottság támogatását. biztosan sikerül majd konszenzust kialakítani az állásfoglalással kapcsolatban, amely majd élvezni fogja a Környezetvédelmi Szakbizottság többségi támogatását is. Legalábbis remélem. Igen, elnök asszony, ennyit akartam mondani. Tehát megpróbálunk majd kompromisszumos megoldásokat találni, amelyel a Környezetvédelmi Szakbizottság is tovább tud dolgozni. Köszönöm szépen. A kompromisszumos módosítókat 19-én fogjuk megvitatni, és a szavazásra 20-án kerítünk sort. Most pedig a 20-as napi rendi pontra térünk rá, az utolsó pontra a mai délutánon. Dávid Kázának adom meg a szót, az előadónak, a vélemény előadójának, az illetékes szakbizottság pedig az IMCO. A szolgáltatások belső piaca, jelenlegi helyzet és következő lépések. Előadó úr, ön következik. Átadom a szót, hogy bemutathassa a 37 módosító indítványok kapcsolatos álláspontját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák, nem sokáig rabolom az idejüket, mert úgy tűnik, hogy számos módosító esetében már megállapodásra jutottunk, elkészültek a kompromisszumok, 37 módosító indítványt kaptam összességében, és ezek között hármat én magam terjesztettem elő Egyetértek a legtöbb javaslattal, és a legtöbb esetében igen szavazást javasolok, és három kompromisszumon dolgozom, e, Bulán, Steinbeck, Rapt és Deli képviselőkkel, amely kilenc eredeti módosított helyettesítene. A szolgáltatásokról szóló irányelv fő célja az adminisztráció túlzott, illetve pocsékoló eljárásainak az egyszerűsítése. És a szolgáltatások közé az EU gazdasági tevékenységének szinte a fele tartozik. Gazdasági növekedést tudunk így elérni, színvonalasabb munkahelyeket teremtünk, illetve a fogyasztók, vásárlók hozzáférését javítjuk a szolgáltatásokhoz, jövedelmi szinttől függetlenül, és az ezt szolgáló intézkedések egyben a KKV-kat is segítik, és különösen az egykapus kiszolgálást teszik lehetővé, és amiket én támogatok a módosítók közül, azok a csalásokat csökkentenék, illetve az internet nyújtotta növekedési lehetőségeket aknáznák ki. Ez kevés módosító esetében javasolok nemleges szavazást, mert vagy nem relevánsak a témában, vagy pedig a megszorítások szempontjából tartom őket kedvezőtlennek. Én úgy gondolom, hogy a kollégák némelyikével, még ha nem is értünk teljesen egyet, a végeredmény megfelelő ma, lesz majd nekik is. Tehát a vállalkozásoknak, illetve az a munkavállalóknak és a fogyasztóknak is kedvező szabályokat szeretnénk, és ez majd indokolja ezt a szabályozási keretet. Nyilvánvalóan, hogyha kevesebb csalás történik, akkor az a növekedés szolgálja, és a fogyasztók számára a választékot bővít, illetve védi a jogaikat a kis és középvállalkozások esetében pedig a versenyt fokoznánk, illetve a mobilitást növelnénk. Elnök asszony, ezért szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, illetve árnyék előadónak az együttműködésért és a részvételért. Közel állunk egy olyan véleményhez, amely már valamennyiünk jóváhagyását bírhatja majd. Köszönöm. Jut a Steinrück. Ja, um, wir als foglalkoztatási szakbizottságként a munkavállalók helyzetére kell, hogy koncentráljunk a belső piacon belül a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatban tudjuk, hogy ez sem jelent túl sok jót a munkavállalók számára, és nem csodálkozom azon, hogy nagyon sok kolléga hozzám hasonlóan ö, elmondta, hogy a munkakörülmények, a szociális körülményeken még nagyon sok javítani való van a munkavállalóknál. Nagyon sok hiányosság van még, és az európai polgárok elvárják tőlünk, hogy ezen változtassunk. az a fontos, hogy a szociális dömpinget megakadályozzuk, és hogy jó állást, a jó munkahelyet vezessük be mérceként Európában, és hogy ugyanazon a helyen, ugyanazon végzett munkáért egyenlő fizetést is lehessen elvárni, és itt nem csak férfiak és nők közötti bérszakadékra gondolok, hanem arra, hogy tényleg ha ugyanolyan tevékenységet végez valaki, akkor ugyanolyan fizetést kapjon. A, van olyan kompromisszum, amely nem egészen ebbe az irányba megy el, és ezért adtam néhány módosítót be. A 11 és a 14-es saját és frakcióm nevében ö, pontosan erre megy ki, ö, annak érdekében, hogy az európai munkavállalók számára jó jelzést tudjunk biztosítani. A szakbizottságunknak ki kell jelenteni, hogy a munkavállalók érdekeit képviseljük, és ezt próbáljuk megvédeni a belső piacon is. A 24. módosítom igazából arról szól, hogy ki az, aki munkavállaló, ki az, aki önálló vállalkozó, mert ezeknek, ezekkel a definíciókkal még mindig nincs egészen, kapcsolatban még nincs egészen tiszta kép, és a szociális, illetve a társadalombiztosítási jog szempontjából, a védelem szempontjából határozottabb, jobb definíciót kell találnunk egy sor kompromisszumos módosítóval kapcsolatban vannak még nézeteltérések, de sokan több frakció képviseletében is ugyanabban az irányban szeretnék majd terelni a dokumentumot, úgyhogy jó lesz ez. Köszönöm csak nagyon röviden. Köszönöm az előadónak a kiváló munkát. Amennyire tudom, a kompromisszumos módosító indítványokat többségében tudjuk majd támogatni. Jó magam még nem láttam őket, de szakértőnk szerint a többségükkel nem lesz probléma. Két módosítóval kapcsolatban ennek kérdésem. Az egyik a munkáltató nyugdíjak kapcsolatban, vagy szakmai nyugdíjak hordozhatásával kapcsolatban, másik pedig Nagyja hírs a digitális belső piac kiteljesítésével kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban lenne tehát két konkrét kérdésem. Köszönöm. Köszönjük, Harkin asszony. Kaza úr, parancsoljon övé, öné a szó. I'm being told I can use my mother tongue, my mother tongue. so, so I'm, I'm Anyanyelvemen beszélhetem. Micsoda megtiszteltetés számomra. Először is Szeretnék köszönetet mondani két kollégámnak. Először is, ahogy azt már elmondtam az imént, Steinstruck kollega módosítójával kapcsolatban. A Steinstruck asszony módosítájának a nagy része már szerepel is a majd a megnyújtandó módosító, kompromisszumos módosítókban, Teljesen egyetértünk, ugyanazon a munkáért, egyenlő munkáért, egyenlő bérezés jár. De erről még érdemes majd beszélnünk annak érdekében, hogy tudjuk, lássuk, hogy mi a legjobb megfogalmazás a kompromisszumos módosítóban. Ami a többi módosító indítványt illeti, az ECR frakciótól is érkezett egy, kettőt említett képviselőasszony, ezeket teljesen egyetértek, és ezeket teljesen el is fogadtam. Köszönöm ezeket a módosító indítványokat, és a végén azt hiszem mindenki szemre elfogadható jelentésre állunk majd elő. Köszönöm. Monsieur le rapporteur, merci. Köszönöm szépen, előadó úr. ugyanúgy, mint a többi jelentés előadójának a mai délutánon. És a, az ütemterv a következő. Ugyanúgy, mint a többi jelentés esetében, a kompromisszumokról június 19-én tárgyalunk, és 20-án szavazunk a szakbizottságban. Tehát mindjárt másnap. Most pedig mára lezárjuk a munkánkat, holnap találkozunk 10 órakor. Köszönöm szépen.